Dear colleagues, I can't wait uh, longer because we have a very tough and packed agenda. I would like to inform you about the decisions. Kedves kollégák, tegnap a koordinátorok hoztak néhány döntést. Döntöttünk a frakció közötti pontelosztásról, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy 7 pontot kap minden tag, minden frakcióban. És a kiosztási rendszert változatlanul hagyjuk, ugyanazt a rendszert fogjuk használni, mint az eddigiekben. Másodszor a jelentések kiosztásával és vélemények kiosztásával kapcsolatban 2013-as költségvetés, ezt a szocialisták demokraták kapták a jogszabályalkotási véleményekkel kapcsolatban, ami a rendelet javaslatot illeti az ECR kutatásfejlesztési alapjaiból, illetve a tengeri alapból ezt az EPP kapta, környezetvédelmi és klímavédelmi program szocialisták, demokraták kapták, rendelet eh, az Európai Statisztikai Programról 2013-17-es időszakra, ezt egy hétre nyitva hagyták, nincsen döntés. Irányelv a koncesziók megítéléséről, ezt a zöldek kapták, irányelv a közbeszerzésekről ALDE, az ALDE kapja a közbeszerzési irányelvet, a másikat, víz, energia, közlekedés, postai szolgáltatások, ez a témája, illetve csatlakozás előtt is segítségnyújtás, ezt az EPP kapta, szomszédsági instrumentum, ez is az EPP európai statisztikák a demográfiáról, szocialisták, demokraták kapták ezt, a polgári védelmi mechanizmusok az ecr e Ami a nem jogos szabályalkotási véleményeket illeti, két döntést hoztak a koordinátorok, innovatív pénzügyi eszközök, az új MFF összefüggésében ezt a szocialisták, demokraták kapták, kis- és középvállalkozások pedig az ALDE témája. A koordinátorok tájékoztatják a titkárságot minél hamarabb a preferenciákról és a, arról, hogy hány tag vesz részt az egyes delegációkban. Ezt a tájékoztatást a lehető legkorábbi időpontban meg fogják tenni, és arról is megállapodás született, hogy amikor Kopenhágába megyünk, nem csak az elnökséggel lesz egy találkozó, hanem egy szélesebb körű látogatás lesz. Vannak ezzel kapcsolatosan személyes fenntartásaim, de a koordinátorok így döntöttek. Van kérte a titkárságot, hogy mutassák be a, egy, egy jelentést arra nézve, hogy új saját kezdeményezésű jelentéseket és végrehajtási jelentéseket készítsünk. A titkárság megvizsgálja ezt a lehetőséget, és visszatérünk a témára. Van Nistelrooy kért valami mást is, hogy a titkárság egyeztesen az ITRÉ-ről, arról a lehetőségről, hogy közös közmeghallgatás legyen, See whether we can... Márciusban meghívtuk az osztrák regionális fejlesztési minisztert, hogy mutasson be egy tanulmányt a kultúráról és a vidékfejlesztésről. Ezt egyébként a koordinátorok döntése alapján nyújtjuk be ajánlásként a szakbizottsághoz. Andrei Kovácsev is itt van, úgyhogy a 18. pont tárgyalását meg is kezdhetjük. Ez nagyon lényeges, az egyik olyan kérdés tárgyalja, amely nagyon összetett és nagyon nehéz téma a következő szakpolitikai időszakban a szabályozási keretekre vonatkozó tárgyalásokban és a több éves pénzügyi keretek kialakításában egy munkadokumentum jött létre, ezt fogjuk most megvizsgálni. Az előadók itt vannak, a budgettől is, és a régiók bizottságától is. Arról is tájékoztattak, hogy a Költségvetési Bizottság előadói sajnos nem tudtak eljönni és részt venni ebben a vitában. André, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a munkadokumentumot, amelynek a témája a több éves pénzügyi keret a 2014 és 20 közötti időszakra, és ennek a kohéziós politikára vonatkozó következményei az eddigi eljárással kapcsolatosan. Eddig csak az alapelveket tárgyaltuk meg, amelyek alapján az Európai Unió pénzügyi forrásait kiosztják 2013 után. A pontos számokról szóló vita az után kerülhet sorra, hogy a Dán elnökség megkapta az Európai Tanástól ezt a megbizatást, valószínűleg ez júniusban kerül majd sorra. A bizottsági javaslat két fő területre összpontosítja a javaslatokat. A két célkitűzés a növekedés és foglalkoztatás bővítés, illetve az európai területi együttműködés. Ami a százalékokat illeti, a kohéziós politikára vonatkozólag a jelen körülmények között meg felelőnek tartjuk ezeket az arányokat, de nagyon fontos, hogy a felülről lefelé adó tárgyalások a tagállamokban és a, az előirányzatok csökkentésének a veszélye még mindig fennáll. Van néhány észrevételünk. Először is a 2,5%-os GDP arányos arány rögzítése. Most a dokumentum frissített változatát nézzük. Volt a bizottsági közleményben egy hiba, nem a GNI-ról van szó, hanem a GDP-ről, vagyis még alacsonyabb a teljes összeg. A tagállamok ra vonatkozó határérték, tehát ez a két és fél százalék. Nem gondolom, hogy ez megalapozott, és ez korlátozást jelenthet bizonyos régiók számára, már ami a fejlesztési lehetőségeket illeti a kohéziós politikából. Ez a százalékos érték tehát nagyon kérdéses számomra, és úgy gondolom, hogy erről véleményt is kell majd mondanunk, és gondolom, hogy vélemény csere lesz erről eszmecsere, és nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére. A különböző régiók százalékos szükségletei, ez olyasmi, amire nagy figyelmet kell figyel, fordítani a következő finanszírozási periódusban. A bizottsági javaslat automatikus szabályokat irányoz elő, és regionális rugalmasságot és most nézzük az úgynevezett teljesítmény tartalékot. Also here with the discussion of the topics what uh, we are talking about. Ez a teljesítmény tartalék, ez olyasmi, amit a gazdasági növekedésre vonatkozó előrendzatból kell félretenni, ez kétséges felhasználású számomra. olyan országokról is beszélhetünk, amelyeknek nincs lehetőségük a nemzeti allokációkat felhasználni. Mi a garancia, hogy ez nem fog előfordulni a következő programozási időszakban. Véleményem szerint az volna a helytálló, hogyha ezt a tartalékot nemzeti szinten határoznák meg kizárólag, és nem lehetne átvinni egyik tagállamból a másikba. Aztán egy másik nagyon fontos téma, ez is szóba került tegnap, az úgynevezett tematikus koncentráció. Itt nagyon világos, hogy rugalmasságra van szükség, és a tagállamokkal való kapcsolatfelvételeinkből kiderült, hogy valóban egy oldalról nagyon jó, hogyha van egyfajta koncentráció, a több éves pénzügyi keretet össze kell kapcsolni a 2020-as stratégiával, és nem szabad megengedni, hogy ugyanolyan kudarcot vajon az, e- az Unió, mint a Lisszaboni stratégiával. Ezek a legfontosabb céljaink, célkitűzéseink, de az Unió nem egységes nagy a különbség a régiók helyzete között, a déli, északi, nyugati, keleti régiók között, úgyhogy itt is lehetőséget kell adni a régióknak arra, hogy maguk határozzák meg a 11 tematikus koncentráció közül, hogy melyiket választják. Ugyanakkor szólni kell az úgynevezett kvóta előirányzatokról, százalékos kvóták, ezek három típusú régiót határoztak meg. Túlságosan ambiciózus ez a bizottság részéről, hogy meghatározzák azokat a százalékos mértékeket, amelyeket a tematikus koncentrációban meghatározott prioritásokra kell szánni. Ez 80, 60 és 50 százalék és különösen a legkevésbé fejlett régiók esetében legalább 10%-kal alacsonyabb kötelezettséget kellene meghatározni a tematikus koncentráció területén. De nagyon érdekel mindenkinek a véleménye erről. A bizottsági javaslat olyan régiókról beszél, amely a 90 át nem haladja meg az átlag GDP-nek, de a Connecting Europe eszköz a kohéziós alapokból táplálkozik, és ez, ennek a meghatározása nagyon általános és nem egészen világos, úgyhogy meg kell határozni, hogy hogyan határozzák meg, hogyan választják ki a támogatandó projekteket. A bizottság javaslata, hogy 5 alapokot szálljanak nemzeti szinten az RDF forrásokból az integrált fellépésekre fenntartható városi fejlődés érdekében. Ezt általánosságban üdvözöljük. Az Európai Szociális Alap meghatározása hatékony módszer arra, hogy biztosítsák az emberi erőforrásokba való befektetések hatékonyságát. Van egy dolog, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmüket eh, eljárási szempontból. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke szerint az Európai Parlamentnek nem kell túl részletesen nyilvánítani véleményt, hanem igent vagy nemet kell mondania a több éves pénzügyi keretre, de a 81. cikk a mi házszabályunkban azt mondja, hogy a Költségvetési Bizottság úgy dönthet, hogy időközi jelentést mutat be a, a több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatról, ami határozattervezetet is tartalmaz, vagy módosítást irányoz elő végrehajtás tekintetében. A tárgyalási megbizatást a parlamentnek kell kialakítania még a Dán elnökség vége előtt. A Költségvetési Bizottság még nem hozott döntést az időközi jelentés bemutatása tekintetében. Ez nem akadályozza meg a mi bizottságunkat abban, hogy véleményt mondjon a több éves pénzügyi keretről és a kohéziós politikára való kihatásáról. Ezért nagyon érdekesnek tartom ezt az alkalmat, hogy eszmecserét folytathatunk erről a témáról, illetve a Régiók Bizottságát is üdvözlöm, és örülök, hogy itt vannak. Sajnálom, hogy a Költségvetési Bizottság részéről nincsenek itt a, az előadók, de remélem, hogy a jövőben jó lesz velük is az együttműködés és a Régiók Bizottságával, és köszönöm szépen. Uh, thank you uh, very much. I would like... Köszönjük szépen. Folytassuk az árnyék előadókkal. Jorgos Stavrakakis az első a sorban. Köszönöm. Elnök asszony, az előadónk kiváló munka dokumentumot tett le az asztalra, ahogy azt már tőlem megszokhattuk. A több éves pénzügyi keretről folynak a tárgyalások a tanácssal, A, a SURE szakbizottság által készített jelentés alapján kaptak mandátumot tárgyalóink. Ez alapján folynak a tárgyalások. Egyetértek az elhangzottak, hogy az utolsó ponttal az Európai Szociális Alapra vonatkozó kötelező aránya. A mi szakbizottságunknak mindig is megvolt a saját vélemény ezzel kapcsolatban, ahogy azt tegnap az általános rendelet előadóitól is hallhattuk. Ez az álláspont pedig az volt, hogy mindig is elleneztük azt, hogy kötelező e tehát szociális alap felhasználási arányokat állapítsunk meg. Az előadó által elmondott többi, többi megjegyzéssel egyetért, és még egyszer köszönöm a kiváló munkáját. I'm sorry if Mikhail Teurer is... Mikhail, sajnos nincs itt, ha jól látom. Szóval Franci. Madame la Présidente. Mm. notre groupe a sur... Euh... Frakciónk a több éves pénzügyi keret tárgyában, eléggé egyetért azzal, amit a Költségvetési Szakbizottság bemutatott, amit tegnap kifejtettünk. Két dolog van. Egyrésztről meg kell őriznünk a regionális fejlesztési politikát a több éves pénzügyi keretben, másrésztről a szakbizottságunknak képesnek kell lennie emellett érvekkel élni az európai regionális fejlesztési politika egy valódi európai hozzáadott érték, és valódi fegyver a válság elleni küzdelemben, hogy a régiókat újra felszereljük a gazdasági válsággal szemben való kiállásra. És azt hiszem, hogy az elmúlt 25 évben megmutatkozott, hogy ez a szakpolitika volt Európa védjegye, Éppen ezért ezt az üzenetet közvetíteni kell, meg kell érteni, hogy a regionális fejlesztési politika költségvetése nem arról szól, hogy megtakarítsunk, hiszen ez az európai eszme ellen irányulna. A második dolog az, hogy fontosnak tűnik számunkra a bizottság szilárd célkitűzései és kevéssé rugalmas kerete tekintetében arra ösztönözni a bizottságot, hogy legyen rugalmasabb, megőrizve prioritásait. Ami hiányzik a bizottság mai javaslatából, az az egyirányú javaslatok. Az a benyomásunk, hogy elkezdjük a vitát az operatív programokról, úgy, hogy mindez csak Brüsszelből érkezik. Jó lenne a régiók nézőpontját is figyelembe venni a jövőbeli tervezésnél jó lenne egy valódi tárgyalási eszmecsere mechanizmust kialakítani, aminek az az eredménye, hogy minden helyi szereplő élhet a saját prioritásaival. Az Európai Bizottság a saját prioritásaival lép fel. Nos, tehát ezek a legfontosabb dolgok számunkra, és úgy vélem, hogy a mostani tárgyalások valóban alapvető jelentőségűek az Európai Unió jövője szempontjából 2014-et követően. Elnök, köszönöm szépen, François. To Fla, who's, uh, Flock Lucas, who's the uh, rapporteur on, on the budget uh, in the committee. A Régiók Bizottságának költségvetésért felelős előadóját hallgatjuk most meg. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást, hogy uh, felkértek arra, hogy osszam meg önökkel a véleményemet. In the opinion, which we hope is very supportive of the position of colleagues here. Érdeklődve hallgattam a kollégák véleményét, és valóban érdekes munka folyik az önök bizottságában. December 11-én fogadtuk el a véleményünket. Britként eh, eh, büszke vagyok arra, hogy a brit küldöttség egyetlen tagja sem szavazott ellene a pénzügyi tranzakciós adóval is foglalkozunk, erre is hivatkozunk, és a saját források rendszerére is hivatkozunk, méghozzá pozitívan, és ennek ellenére sikerült megszavaz tartani a kollégákkal, a brit kollégákkal is. Azonban ez a vélemény csak a kezdet. Most kezdődik a munka dandárja, szeretnénk ugyanis kihatással lenni a tárgyalásokra. A politikai céljaink megvannak ebben a vitában a Régiók Bizottsága részéről. Először is szeretnénk, hogyha a bizottság javaslatának egy része maradna például a költségvetés mértéke, a régiók felosztása, illetve a saját források rendszerének átalakítása. Szeretnénk fellépni a makrogazdasági feltételesség ellen, és a több szintű kormányzás vitájában is szeretnénk aktív részt vállalni. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament szerepe megerősödött a tárgyalásokban, de annak örülnénk csak igazán, hogyha a teljes együttdöntésben folyna a többi intézménye. Ez a dolog az Európai Unió demokráciájának jövője szempontjából lenne ez fontos. Saját véleményünket úgy készítettük el, hogy a lehető legtöbb érintettel, szakértővel konzultáltunk az European Policy Center, a helyi regionális önkormányzatok e, és brüsszeli képviseleteik szavát is meghallgattuk, e, műhelymunkákat, workshopokat tartottunk az Európai Parlamentben ülő ismerős kollégákkal és az Európai Bizottság szakértőivel, az állandó képviselőkkel, a politikai frakciókkal és a nemzeti küldöttségekkel egyaránt egyeztettünk, hiszen célunk az volt, hogy e, a véleményünk tükrözze az ő hangjukat, az ő szavukat és az ő gondolataikat. Hiszen így tudjuk leginkább eh, elősegíteni az önök munkáját is a tárgyalások során. Mik a legfontosabb üzenetek a véleményünkben? Először is a költségvetés felépítése és összege. Úgy véljük, hogy ez a minimum, ez az összeg, a javasolt összeg a legkevesebb ahhoz, hogy valóban elérjük azokat az ambiciózus célokat, amelyekről megállapodtak az alapszerződésekben és az Európa 2020-as stratégiában a tagállamok. Egyszerűen nevetséges lenne, hogyha Brüsszelben vala egy teljesen mást mondanának a tagállamok, mint otthon. A strukturális Eh, alapokra javasolt összeg 3%-kal kevesebb, mint a jelenlegi időszakban. Úgy véljük, hogy a strukturális alapok finanszírozását legalább reál értékben fenn kellene tartani a jelenlegi szinten. Üdvözöljük azt, hogy közvetlenül hivatkoznak a gazdasági, szociális területi kohézióra. Az egyes eh, költségvetési fejezet eh, részeként ugyanakkor a plafonon belül, az adott plafonon belül szinte lehetetlen lesz a fel nem használt pénzek átcsoportosítása. Szerintünk ezért ezt újra kellene gondolni a kondicionalitással kapcsolatban is véleményt nyilvánítottunk, főként azért, mert a makrogazdasági kondicionalitást, feltételességet ellenezzük. A jelenlegi körülmények között ez az ellenkező célt érni el, mint amit szeretnénk, és nem tenni lehetővé, hogy a helyi önkormányzatok a strukturális alapok borítékjából eh, a lehető legnagyobb összegeket használják fel. Az előzetes feltételesség eh, eszköze a programok végrehajtásának a hatékonyságát javíthatná. Fontos, hogy ez valóban egy cél, szolgáljon, ne csak egy öncélú kezdeményezés legyen. A formális partneri megállapodás és a tagállam és az önkormányzatok között fontos és szorosan összefügg az előzetes ex ante kondicionalitás kérdésével. A teljesítménytartalék ugyanakkor egy, ezzel mindenki csak veszíthet, hiszen ezt a tartalékot előre meghatározott nemzeti politikok alapján határozzák meg. Úgy véljük, hogy az alapok felfüggesztése csak nagyon szigorú eh, esetekben legyen életbe léptethető. A nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok vagy kormányzatok közötti együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy az utólagos kondicionalitást meg eh, valóban jól határozzuk meg, és nem mérhető vagy nem objektív feltételeket mellőzni kell. A tematikus koncentrációról is szóltunk, mi elutasítjuk azt a javaslatot, hogy a gazdagabb régióknak a strukturális alapból elérhető pénzeket az ESZA kivételével energia ügyekre, innovációra és KKV-ra költhetik csak bár ezek fontosak az operatív programokon belül, hogyha Európai Uniós szinten eh, így megkötjük a kezüket, akkor eh, Európa sokszínűségével megyünk szemben. Szerintünk eh, az Európa 2020-as stratégia tematikus prioritásaiból szabadon kellene kellene a mindenkinek à la carte módon itt van például nem esély egyenlőség, vagy a kultúra, mint a gazdasági növekedés motorja, amiről tudjuk, hogy működik, miért ne szerepelhetne a tematikus prioritások között, illetve a vállalkozói keret fejlesztése főként a fiatalok között szintén fontos lehet a régiók szintjén különösen. Említettem az Európai Szociális Alapot, a stratégiai programozást illetően hangsúlyozzuk ismételten, hogy a szociális alapnak a kohézus politikán belül van a helye támogatjuk azt a javaslatot, hogy egy közös stratégiai keretet eh, állapítsunk meg a területi dimenzióval rendelkező uniós alapokra vonatkozóan. Földrajzi eh, szempontból a páneurópai jelleget eh, üdvözölni tudjuk. Fontos, hogy egész Európát lefedjék ezek az alapok, ugyanakkor nem csak a legszegényebb régióknak kell pénzhez jutniuk a helyi közösségekben, az utcákon, mindenütt mm, szükség van erre a segítségre, amely új lendületet adhat a programoknak, csak azért nem szabad kizárni egy régiót, mert egy kicsit jobban élnek. Ugyanakkor természetesen arányosan kell elosztani a pénzeket, és ne felejtsük el azt, amit Andrei Kovácsev mondott az imént, a maximalizálás nem szabad, hogy oda vezessen, hogy a 2007-13 közötti időszak felhasználási eh, aránya alá lőjük be a kötelezettségvállalásokat. Ez botorság lenne. A valóban rátermetés kompetens önkormányzatokat egyenlangú félként kell kezelni, hiszen igenis fontos szerepet játszhatnak a strukturális programok kialakításában, majd végrehajtásában ezért azt javasoljuk, hogy területi megállapodások köttessenek a helyi, regionális és országos kormányzat, kormányzatok, önkormányzatok között, vagy legalábbis ennek a lehetőségét meg kell hagyni, és minél nagyobb mértékben be kell vonni ezen önkormányzatokat a felülvizsgálatba, a, az ellenőrzésbe, hiszen ért, nincs semmi értelme annak, hogy kivegyük az ő kezükből ezt a hatáskört, főként akkor, hogyha az ő mm, vállukon nyugszik a végrehajtás jelentős terhe. Elnök asszony, rengetegen vesznek részt ebben a fontos munkában, és azt kell mondjam, hogy különösen örülünk annak, hogy a régió bizottságában csak ketten szavaztak a vélemény ellen, egyikük sem volt brit, ami külön öröm számomra. Azt hiszem, hogy ez valóban biztos alapokon nyugvó vélemény, ez előre viheti a tárgyalásokat. A struktúrális alapok ugyanis valóban nagyon sokat jelentenek a szegény régiók számára, főként azok számára, akiknek nemzeti pénzek nem állnak rendelkezésre megfelelő szinten. A kohéziós politika működik, ezt már ezerszer bebizonyítottuk, a tagállamok és a bizottság sem szabad, hogy elfelejtse ezt, a strukturális alapok és a kohéziós politika nem szabad, hogy rövidtávú célok áldozatául essen, hiszen a régiók képesek ezt jól felhasználni. Köszönöm szépen, Konstanca Téve szó. Köszönöm szépen, Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezért a remek munkadokumentumért. Az elnyék jelentéstevőnk által elmondottakhoz nem akarok semmit hozzáfűzni, teljes mértékben támogatom. Egy elvi kérdésem van, amelyet már tegnap is felvetettem a koordinátori ülésen. Nagy aggodalmaim vannak, és eljárásjogi szempontból azt tisztáznunk kellene, hogy a pénzügyi kerettárgyalása során olyan dolgokat rögzítünk, amelyekről a jogalkotási csomag, a kohéziós csomag tárgyalása során kellene dönteni. Nagyon nehéznek tartom, hogy a jelentéstevő ugyan felvette a vitánk jelenlegi állását a munkadokumentumba, de a Költségvetési Szakbizottság a tanácssal való tárgyalása során dönt arról, hogy a tematikus koncentrációval élnek-e, és hogyha igen, akkor hány százalék milyen formában hova kerül. Én ezt nehézkesnek tartom. És uh, úgy vélem, hogy uh, ezt a mandátumot tisztázni kell Szerintem ez nincs benne a Gariga jelentésben, ott sokkal általánosabb a megfogalmazás. Itt a teljes összegekről van szó, és a kohéziós politika cél kitűzéseiről. De nem először hallom, hogy a legkisebb részletekig már a több éves pénzügyi keretben megpróbálnak dönteni. Nagyon kell tehát figyelnünk, hogy ne tegyünk magunknak keresztbe, és a jogalkotási munka során az együttdöntési folyamat keretében tudjunk dolgozni. A több éves pénzügyi keretre az nem vonatkozik, hiszen annak a végén csak igent vagy nemet mondhatunk. Nagyon figyelnünk kell tehát arra, Kovacsev úr ban bízom, tudom, hogy ő a regionális szakbizottság érdekeit fogja képviselni, de a költségvetési szakbizottságnál mindig vannak fenntartások, és éppen ezért jó lenne, hogyha a jelentéstevő pontosan megvizsgálná még egyszer, hogy milyen mandátummal rendelkezik a Költségvetési Szakbizottság, milyen nem, és hogyan tudjuk őket még lehetőség szerint befolyásolni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretném támogatni Konstanca észrevételét. Úgy gondolom, hogy uh, a Költségvetési Bizottság megbizatását ellenőriznünk kell, uh, hogy ez valóban úgy volt-e a hogyan ezt állítják. A SUR bizottságnak az volt a feladata, hogy támassza alá a számokat a szakpolitikák összefüggésében. Mindannyian hozzájárultunk ehhez a jelentéshez, mi is szavaztunk az álláspontunkról, úgyhogy még mindig eh, ki kell ezt vizsgálni, a másik dolog pedig az ütemezés, a Költségvetési Bizottság ütemterve, munkaterve. A Költségvetési Bizottság hatással szeretne lenni a június-júliusban elfogadandó döntésre, akkor valószínűleg szavazniuk kell a szakbizottságban legkésőbb két, é- két hónap múlva, figyelembe véve a plenáris ülés ütemezését, úgy gondolom, hogy az ütemezés és a mandátum kérdését még pontosítani kell, tisztázni kell. Itt még nincsenek meg a válaszaink. Dajs Tamás. Köszönöm a lehetőséget, kedves eh, elnök asszony, tisztelt eh, kollégák! Mindenek előtt én is eh, szeretném az elismerésemet kifejezni Kovácsev úrnak a rendkívül értékes munkadokumentumért, amelyik jól illeszkedik a regionális politika jövőjét érintő más jogalkotási indítványokhoz kapcsolódó munkadokumentumok színvonalához. Két megjegyzést szeretnék fűzni az eddig eh, elhangzottakhoz, és kiválóan eh, ágyazott meg, eh, előlegezte meg a mondani valómat Konstanca Krél képviselőasszony hozzászólása. Első észrevételem az az, hogy ahogy az elmúlt hónapok bizottságon belüli eszmecseréit folytatom, egyre eszmecseréit figyelemmel kísérem, egyre inkább az a benyomásom alakul ki, hogy eh, az Európai Bizottságon belül két egymástól teljesen különböző műhely készíti elő a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos elképzeléseket. Az egyik műhely a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos eh, stratégiai elképzeléseket, célokat fogalmazza meg, egy kicsit ironikus szeretnék lenni, ez az a műhely, amelyik eh, különböző előterjesztésekkel segíti Hán biztos úrnak a munkáját. A biztos úr a nyilvánosság előtt, bizottsági üléseken is, itt a regionális fejlesztési bizottságban is ezeket a stratégiai célokat mondja el, és ezek azok a stratégiai célok, amelyekben elég nagy támogatást kap a bizottság, az Európai Bizottság a eh, parlamenttől. És van egy másik műhely, amelyik mintha nem ismerné ezeket a stratégiai célokat, és a konkrét megoldásokon, a konkrét jogalkotási előterjesztéseken dolgozik. Legyenek szó a, legyen szó a különböző jogszabálytervezetekről, vagy éppenséggel a Multiannual Financial Frameworkről. Az az érzésem, hogy néha köszönő viszonyban nincsen, nincsenek a konkrét megoldási javaslatok azokkal a stratégiai elképzelésekkel, amely stratégiai elképzelések édes e, tovább egy-másfél esztendő óta elhangoznak itt a bizottságban, illetve a kohéziós politika jövőjét érintő diskurzusnak a lényegét képezi, és itt kapcsolódik mindahhoz, amit Konstanz mondott, és van egy harmadik probléma, hogy ráadásul óriási kérdés az, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságnak egyáltalán milyen beleszólása van a kohéziós politika jövőjét érintő legfontosabb, leglényegesebb kérdések eldöntésébe, hiszen valóban arról van szó, hogy ha és amennyiben ugyanúgy haladnak tovább az események, mint ahogy elindultak, akkor az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának tárgyaló delegációja a hosszú távú többéves költségvetési kerettervről szóló konzultációban olyan a kohéziós politika jövőjét érintő fundamentális kérdéseket fog rögzíteni, amihez képest már csak, ahogy ezt magyarul szokták mondani, a papucs orrán a bojt lesz e, a Regionális Fejlesztési Bizottságnak a munkája a különböző jogszabálytervezeteket illetően. Hát az egyik megjegyzésem az, hogy ezt a kérdést ezt, ezt nagyon hamar e, tisztázni kell, annak érdekében, hogy világossá eh, váljon, hogy a célok és a konkrét megoldásokat hogyan lehetne összekapcsolni. A célokkal nincsen baj, konkrét megoldások többségével komoly gond van. Másrészt, hogy a parlamenten belül a Költségvetési Bizottság, illetve a Regionális Fejlesztési Bizottság munkáját, Költségvetési Bizottság tárgyaló delegációjának mandátumát mielőbb tisztázni kell. A második az, az a néhány konkrétum, amit Kovacsev úr is eh, említett. Én magam is azt a négy pontot emelném ki, amire ő a szóbeli kiegészítését felfűzte. Az egyes tagállamok kohéziós alapokból történő támogatásának a, a maximalizálása a tagállami GDP 2,5%-ában engedjék meg, hogy egyértelműen fogalmazzak, számomra nem nagyon kérdéses, hanem elfogadhatatlan egyértelműen egy olyan konkrét megoldás, ami minden tekintetben ellentmond azoknak a stratégiai céloknak, amely stratégiai célokat biztos úr és a bizottságunk is megfogalmaz. Teljesítmény tartalék intézményével kapcsolatos aggályokat osztom. A tematikus koncentrációt illetően a régiók bizottságának igen tisztelt előadója által elmondottakat is fontosnak tartom. Itt a rugalmasság elve, megint nagyon fontos stratégiai cél, és a tematikus koncentráció konkrét tematikus koncentráció megjelenésére vonatkozó konkrét javaslatok szerintem éles ellentmondásban e, vannak. És végül, de nem utolsó sorban e, mindaz, amit Olbricht e, képviselő úr is sokszor mondott, a Connecting Europe Facility-től kezdve sok-sok olyan stratégiai változást jelentő megoldásnak a kategóriarendszere, a bizottság javaslatában szereplő egyes megoldások pontos tartalma tisztázatlan, amely tisztázatlanság nehézé teszi a további munkát, tehát erre ugyancsak szükség van. Összefoglalva én úgy ítélem meg, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy túllépjünk a stratégiai célokban való egyetértés kérdésén. A szónak nem abban az értelmében, hogy ne értsünk egyet, tartsuk ezt fönt, de most már a konkrét megoldások kérdéséről kell beszélni. Ezt nagyban segíti Kovacsev úr előterjesztése. Uh, thank you, dear colleagues. I would like Köszönöm, kollégák. Lezárnám a hozzászólói listát. Hatan vannak még a listámon, ezzel is zártam ezt a listát. 12 percünk van még erre, hogyha tízkor el akarjuk kezdeni a szavazást, úgyhogy 2 percet kap minden hozzászóló. So, uh, two minutes per person, I'm sorry but yesterday we, we, we left 20 people without the right to speak because people were... Nos, Sajnálom, hogy csak ennyi idejük marad, de hát van, aki 10 percig beszélt, úgyhogy most már csak ennyi. Marad két perc. Lamber, sajnálom, így jártál. Is, is dat wel eerlijk? Want gisteren heb ik wel het woord gehad. Goed, ben... Tegnap már szóhoz jutottam, de minden esetre köszönöm. Nem láttam ezt ennyire kedvezőtlen fényben azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó javaslat a bizottság részéről, hogyha nem a bizottság nyújtotta volna ezt be, akkor mi gondoltunk volna ki egy hasonlót. Tehát eh, én úgy vélem, hogy ez egy jó kiindulási pont. Tegnap már a munkadokumentumban megállapodtunk egyes dolgokban, így például a tematikus koncentráció kérdését illetően és egyéb kérdéseket illetően. Most pedig azzal kellene foglalkoznunk, hogy a Költségvetési Szakbizottság milyen kérdésekre akar választ adni. Szeretném tudni a Költségvetési Szakbizottság hallgatótól, hogy mi a véleményük a keppingel a plafonok kialakításával kapcsolatosan, hiszen egyes tagállamok nagyon erősen érintettek ezáltal a 2014-2020 közötti időszakban. Tehát foglalkoznunk kell a Költségvetési Szakbizottsághoz intézendő kérdésekkel, és választ kell kapnunk tőlük ezekre a kérdésekre, enélkül nem tudunk tovább lépni. Persze itt mindig hús és vér emberekről van szó a politikai életben is, akikkel lehet tárgyalni, meg lehet tőlük kérdezni, hogy hogyan tovább. Lamassur úrral és a többi képviselővel, hogyha nem tudunk kapcsolatba lépni, akkor nem fognak megfelelően zajlani a dolgok. Ami Konstanc elképzelését illeti, teljes mértékben egyetértek vele. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne tűnjünk megosztottnak kívülről, hiszen mi vagyunk a jogalkotók. Köszönöm. Thank you very much for the discipline. Köszönjük, hogy a két percet, Jan Albrecht következik. Igen, elnök asszony, megpróbálom én is rövidre fogni. A Költségvetési Bizottság hatáskörét eh, eh, nem szabad teljesen elkülöníteni, főként kohéziós területen. Az MFF-fel kapcsolatban eh, nem csak a költség, nem csak a kohézióról van szó, hanem a költségvetés nagyságáról is legalább e, e, fontos számunkra, hogy minél nagyobb legyen ez a költségvetés. A kohéziós politika aránya az összköltségvetésben elég vagy sem, szerintem fontos, hogy a kohézió nagyobb hangsúlyt kapjon az összköltségvetésben, az összektől, tehát arányaiban az összektől függetlenül. Ha megnézzük a részleteket, a javaslat például rugalmasabbá kívánja tenni a maximalizálást, vagy az országról országra eltérne a két és fél száz, GDP két és fél százalékát javasolják, ugye. Most mi a cél? A teljesítménytartalékra vonatkozó 5 százalék nem helyes. Egyetértünk azzal, hogy ez nem helyes? Do we agree all of us? Harmadsorban egyetértünk mindannyian arról, hogy a szociális alap 20%-át fenn kell tartani az előadónak, igaza van, ez hatékony módja lehet annak, hogy az emberi erőforrásokba való befektetést garantáljuk. Ez is egy vitatott kérdés lehet e sorokban, nem egyezik mindannyiunk véleménye ez ügyben. De először is a Költségvetési Bizottság felé azt kell kommunikálni, hogy minél nagyobb költségvetésre van szükség, és hogy a költségvetésben minél nagyobb hangsúlyt kapjon a kohéziós politika. Ne hagyjuk, hogy ők beleszóljanak a kohéziós politika érdemi részébe. Köszönjük el, mondja az elnök asszony. Derek. Yes, uh, uh thanks, Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is elmondanám, hogy egy brit kollégina vezette fel a régió bizottságának a véleményét, ami jól bizonyítja, hogy a, a brit szigeteken nem mindenki Európa ellenes. Sokan vagyunk, akik támogatjuk az Európa integráció ügyét. És látjuk az előnyeit, érezzük, látjuk az előnyeit, főként a kohéziós politika esetében igaz ez, hiszen a strukturális alapok eh, hasznosak számunkra is. Az egész folyamattal kapcsolatban elmondanám, hogy az előző két éves költségvetés esetében a Költségvetési Bizottságban megpróbáltuk biztosítani azt, hogy a tárgyalásokban, a pénzügyi keretről folyó tárgyalásokban a parlament érdemi részt vállaljon, ne csak a végén adjuk hozzá a jóváhagyásunkat, mint egy pecsétet nyomjunk a papír aljára. Fontos, hogy az általános ügyek tanácsában is beleszólassunk a dolgokba, hogyha a költségvetésről, illetve a több éves pénzügyi keretről beszélnek. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerül majd, de hát talán eh, a tanácsi szinten is az elnökünk, az újonnan megasztott elnökünk tehet valamit. A Költségvetési Bizottság osztja az önök aggodalmát az a kapcsolatban, hogy eh, a javasolt költségvetés összege vagy szintje mennyire felel meg, illetve ebben a kohéziós politika aránya hogyan alakul. Itt mi a kényes pont? Hát a tagállamok meggyőzése, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek be akarják fagyasztani a költséget, és sőt, akár csökkenteni is akarják. Egyes tagállamok azt javasolták, hogy a kohéziós politika a jövőben, 2013 után a kohéziós politikára fordított összegeket eh, nem hogy befagyasszuk, hanem csökkentsük még hozzá nem is keveset, kevéssel. Ezek a tagállamok okozzák majd nekünk a tegyen során ez igazi fejfájást. A javasolt a meglévő pénzek megpentkezése azt mondjuk, hogy 5%-ot kiveszünk teljesítménytartalékra, 5%-ot kiveszünk a városi területek számára. Mennyi rugalmasság, mozgástér marad a rendszerben így? Szerintem ezen aggodalmakat a Költségvetési Bizottság is osztja majd valószínűleg. Itt van például az egyik alapelv. A Költségvetési Bizottságban szeretnénk, hogyha minél rugalmasabb lenne a rendszer, a Költségvetési Bizottság ezért nagy szövetségesünk lehet, de Konstancával és a többiekkel, akik azt mondták, hogy először tisztán kell látnunk a regiben, aztán utána a reginek és a budgetnak kell együtt közös szövetséget eh, alkotva eh, tárgyalni a bizottsággal, akit a saját oldalunkra kell állítani, annak érdekében, hogy sikerrel lépjünk fel a tanácssal, főként egyes tagállamokkal szemben. Köszönjük, Cornelia Ernst következik. Ja, vielen Dank. Zunächst az einmal auch vielen Dank an den Berichterstatter. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, azt hiszem, hogy nagyon világos se tette, hogy miről is van itt szó. Nagyon sok kérdésben osztom az álláspontját, különösen a kapungot illetően, ezzel komolyan foglalkoznunk kell. És talán át is kell ezt változtatnunk, értelmeznünk, hogy mit is jelentene ez egyes régiók szemben, és mennyire kontraproduktív talán a nehézségeinket is kifejezésünkre juttathatnánk, egy közös eszmecserére lenne szükség a Költségvetési Szakbizottsággal, ahol a vitás vagy kritikus pontokat fel tudnánk venni, és együtt meg tudnánk ezeket vitatni. Azt hiszem, hogy ez sokat segítene. Hiszen a költségvetési szakemberek általában máshogyan tekintenek ezekre a kérdésekre, mint mi, és azt hiszem, hogy ez bizonyosan tisztázást jelentene ezekben a kérdésekben. Az új pénzügyi eszközökre irányulna egyébként a kérdésem, ezekről még elmélyültebb vitára van szükség, ezzel kapcsolatban lesz egy jelentés. Az alapok kérdése rendben van, csak meg kell nézni, hogy hol alkalmazzuk ezeket, meg kell néznünk, hogy melyek legyenek ezek, úgy maradjon a dotációjuk, ahogyan most van, és hol segítenek valóban ezek a speciális alapok. Az a véleményem, noha nem vagyunk többségben ezzel, hogy az össz határ a kohézus eszközök esetében elgondolkodtató, Hogyha például megnézzük, a, illetve kihagyjuk a Connecting Europe-ot, ami egy másik kérdés, tehát az, hogy kevesebb forrás legyen a kohézió céljaira, egyre több a szegény régió, nem tudom, tehát hogy ezzel a megközelítéssel végeredményben hová is jutunk. Jogosnak tartom ezt a kérdést, különösen, ha megnézzük, hogy milyen feladatok állnak előttünk, hogyha megnézzük az elszegényedés és egyéb jelenségek kérdéseit. Aztán itt van még az átmeneti régiók kérdése. Itt is elmélyültebb vitákra van szükség számadatok tekintetében, hogy mennyi forrást kapjanak az átmeneti régiók. Nem vagyok benne biztos, hogy ez elegendő. Jó lenne ezt részletesebben, meg tudni erről részletesebb információkat nyerni, és erre elegendő időt szakítani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm.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 No? No Swedish. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, a svéd nyelv nincsen. I didn't expect you to I speak, speak English. English. Angolul vagy görögül is folytathatja, de sajnáljuk, de svéd nyelvből tolmácsolást nem tudunk a mai napon biztosítani, amiért a tolmácsok külön elnézést kérnek. Megpróbálom akkor angolul, elnök asszony. Ha nem járunk sikerre a költségvetési tárgyalások során, akkor talán majd pontosítjuk a rendeletet. A majd később beszélek Észak-Finnország és Észak-Svédország sajátos igényeiről, problémáiról. Most nem. De a a régiók bizottságából érdekes élményeket hallottunk. Amikor őket eh, hallottam, az eh, zene volt füleimnek, mert a kohéziós politikát védik foggal körömmel, nekünk is ezt kell tennünk. Ez elengedhetetlen. Meg kell mondjam, hogy az egyik tagállam, amely csökkenteni kívánja az unió költségvetését, Svédország, és a svéd régiók nem a svéd kormány mögött állnak, hanem a régiók bizottsága mögött. Köszönöm. Uh, thank you, Jens, but... Köszönjük, Jens. Nyilván tudod, hogy a feladatod az, hogy a kormányzat véleményét megváltoztasd. Sean Kelly. Köszönöm. Én is angolul fogok beszélni. Nem írő, hogyha megbocsátják ezt nekem. Tehát, a közérthetőség érdekében angolul. Az Európai Bizottság a kohéziós strukturális finanszírozás eh, terén fontosnak tartja akárcsak néha, hogy Európa minden sarkába eljussanak ezek a pénzek. Ugyanakkor felmerül bennem egy kérdés. Tudják az emberek, hogy ez így van, és ha tudják, és ha nem tudják, akkor miért nem tudják, és tudniuk kellene el. Általában eh, az emberek nem tudják, hogy mi sok minden jót tette értük Európa. Sokszor azt gondolják ugyanis a kedvezményezettek, hogy a, ez tagállami pénz, nem tudják, hogy Brüsszelből érkezett. Másodszorban az euroszkepticizmus ellen soha nem lépünk fel elég határozottan, attól tartok, hogy a negatív véleményeket, főként amikor alaptalanok, nem cáfoljuk meg elég határozottan, elég gyakran. A jövőben a finanszírozásba bele kell építeni a PR elemét is. Kommunikálnunk kell, hogy ezek uniós pénzek, európai pénzek, Európa segít itt a régiókon. Fontos, hogy az Európai Unió arassa le a babérokat mindazokért az eredményekért, amelyeket közös munkánknak Eh, köszönhetnek a régiók és a kedvezményezettek. Erről majd később bővebben is fogok beszélni, ha megengedi, most csak el szerettem volna felvetni ezt a problémát. Köszönjük, Son, mondja az elnök azt, hogy mielőtt visszaadom az előadónak, eh, Andrejnek a szót, talán összefoglalnám az elhangzottakat. Andrej, tetszik nekünk az a gondolat, hogy eh, megpróbálod azokat a pontokat hangsúlyozni, amelyeket az egész parlamentnek kell a tanácsal szemben képviselnie. Az elkövetkezendő hetekben pedig az árnyékeladókkal azon kell együtt dolgoznod, hogy pontosan mik azok a kulcsüzenetek, amelyeket kommunikálni kívánunk a tanács felé. Köszönöm elnök azt, hogy pontosan erről van szó. Ez a munkadokumentum, ahogy a neve is mutatja, nem egy végleges szöveg, ez tulajdonképpen csak vita alap vita indítónak is nevezhetnénk talán, a kettő és fél százalék teljesen légből kapott adat, hogy számolta ezt ki, hogy a GDP százalékán át nem haladhatja meg ez a fajta finanszírozás. Ezt mondom, légből kapott adatnak tartom, semmiféle érv nem szól mellette. Az 5%-os teljesítmény tartalék gondolatát ellenezzük, nem átom értelmét annak, hogy az egyik régiót sújtjuk azért, mert a másikhoz képest rosszabbul teljesített. Sokszor ennek egyszerűen politikai oka is lehet mondjuk egy tagállamon belül. Németül folytatom. Raquel, uh... Nagyon fontos és jó kérdés, Krél asszony, hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a, tajá, a tojás. Nos, a Költségvetési Szakbizottsággal kell tisztáznunk ezt a kérdést. The, the, the package, uh, legislative package is uh, uh where we need to discuss all the detail. Uh, persze a részleteket még a bizottsággal kell együtt uh, uh, illetve a Költségvetési Bizottsággal kell együtt tisztázni a, a részleteket, hogy pontosan az álláspontunk összehangolt legyen, és hogy hogy a kohéziós politika aránya a többéves pénzügyi kereten belül mikor dől el, kérem az ön támogatását. Elnök asszony, talán érdemes lenne egy közös ülést tartani a Költségvetési Bizottsággal, ahogy azt egyesek javasolták is. Thank you very much for all intervention. Köszönöm mindenkinek a hozzászállását az árnyék előadókkal. Biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fogunk majd végezni az elkövetkező hetekben. Azt hiszem, hogy felbillantottuk a problémákat, amikkel dolgunk van, a tematikus koncentráció, a rugalmasság, a százalékok, arányok, ezeken kell finomítani, és a Köcsövétési Bizottsággal tárgyalni. Köszönöm. Akkor ezzel kapcsolatban most döntésre nincs szükség folytatjuk a munkát, a vitaindítót ezzel lezárjuk, és folytatjuk a szavazással, ahogy az a napi rendben is szerepel. Először is ellenőrizzük, hogy működik-e a szavazó berendezés. Kérem, hogy mindenki dugja be a kártyáját a megfelelő nyílásba. Ah, because I need a... Uh, no problem. but maybe...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 Kérem uh, kollégák, kérem kollégák, hogy segítsék elő a rendszer tesztelését, uh, és uh, rendetetésszerűen használják a szavazókártyájukat. So can we, we are opening the vote. For checking the system, we open the... Megnyitom a szavazást a teszt szavazásra. Uh, the colleagues, you are checking the system, so the vote will be closed. Mindjárt lezárom a szavazást, de most ellenőrzés folyik, vagyis a rendszert ellenőrizzük. Sokan nem szavaztak még, úgyhogy kérem, hogy ezt most tegyék meg a teszt kedvéért. Úgy látom, mindenkinek sikerült végül is, és most a mikrofon kikapcsolódott. Sorry, now we move to the first... Lássuk az első szavazást. Ez a regionális repülőterek jövőjével foglalkozik. Gian Maria Ugyes az előadó. Egy első kompromisszum kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16. módosító szóbeli módosító. Ellenzi-e valaki vala ezt, akkor ezzel együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös módosító mellette, ellene tart, ellenőriznünk kell elektronikusan 35-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-19 ellenében hatos mód, kompromisszum mellette. Ellen. Ami a 35-ös kompromisszumot illeti. És moi, on était favorable. Favorable. De Mind a ketten mellette lettünk volna, elnézést rosszul tavasztunk. Én csak szeretném, hogyha szerepelne a jegyzőkönyvben. történelemben így jelenjen majd meg az utókor számára. 20-30 év múlva valaki majd a szememre veti, hogy mellette szavaztam. Compromise 6, Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 41 egy ellenében három tartózkodással gratulálok, elfogadtuk eh, a dokumentumot. Nézzük a második szavazást. Eh, az Európai Statisztikák Minőség Irányítása címmel eh, Lukacsevska asszony véleménye egy módosító van, Beszé úrtól, és van ehhez egy szobeli kiegészítés az előadótól, ki jelenzi ezt, senki, akkor szavazhatunk az első módosítóról, a szobeli módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadva és van egy szóbeli módosító a negyedik bekezdéshez, ellenzi -e ezt valaki? Nem. Akkor a szóbeli eh, módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás, elektronikus szavazás lesz, megnyitom. Lambert, hogyan szavazunk? 44 egy tartózkodással elfogadva gratulálok az előadónak, és akkor le is zárhatjuk a szavazásokat, ez gyors volt. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Katrin Berder véleménytervezetének a vizsgálata. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia 2020-ig meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Katerin, uh, let's try to just... Katerin, beszélj hangosan, hát ha megy. És uh, akkor hát, ha rend lesz. Akkor a bizottság közleménye a 2020-as biológiai sokfélesége kapcsolatos stratégiáról, ez 2011-ben indult, szerves része az Európa 2020-as stratégiának, és a hatékony erőforrás felhasználásra vonatkozó kezdeményezésnek a bizottságnak vannak érdekes elképzelései az éghajlatváltozás korlátozására, és úgy gondolom, hogy vannak olyan megoldások, amelyek előremutatóak lehetnek. A véleménytervezetemben, amit az Envi Bizottság jelentésére készítettem, ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot megosztani. Először is az első bekezdés a biodiverzitás csökkenésével, az éghajlatváltozással és az invazív fajokkal foglalkozik. Az előadó az Envi bizottságban ezt nevezi néma válságnak. Ezek a problémák egyre nagyobb hatással lesznek az EU állampolgárinak életminőségére, ezért sürgősen intézkedésekre van szükség a kormányzat minden szintjén. Másodszor úgy gondolom, hogy nagyon jelentős, hogy a helyi és regionális kormányok figyelembe vegyék ezeket a fenyegetettségeket, és figyelembe vegyék ezeket a projektjeik tervezésében. A városi térségekben nem csak fenyegetettséget jelent ez, hanem ezek menedéket jelentenek bizonyos fajok számára. Ezt figyelembe kell venni a fejlesztési projektek finanszírozásában, ezt a második bekezdés fejti ki a véleményemben. Emellett szükségesnek tartottam rámutatni a pénzügyi bizonytalanságok miatt, hogy a természeti világ általában alacsony prioritást élvez, és a zöld gazdaság lehetőségei a foglalkoztatásban, a képzésben, illetve a zöld beruházásokban, infrastruktúrafejlesztésben nagyon lényeges. Hallottuk ezt tegnap a Dán minisztertől is ebben a teremben. A strukturális alapok kedvezményezetjei és a helyi hatóságok tudatában kell, hogy legyenek a biodiverzitás fontosságának, a helyi regionális kormányokat be kell vonni a döntéshozatalba túl gyakran történik az meg, hogy elveszítjük a hagyományos tudást, a fejlődés oltárán ezt feláldozzuk. Végül pedig a biodiverzitás védelmének előnyeit sokan felmérik a civil szervezetek, az önkéntes szervezetek. Ezeket kell bátorítani, hogy részei legyenek a tervezési és teljesítési projekteknek a finanszírozásban. A szakpolitikai tanácsadóimnak is szeretnék köszönni netet mondani, illetve a regi adminisztrátorának nagyon jól tudtunk együttműködni, és nagyon kíváncsian várom a kollégák véleményét, hiszen nagyon lényeges ez a téma számomra. Köszönöm, Katrin. Márkosz Kurais a teremben van-e? Vagy ön helyettesíti majd, igen. Tessék. Köszönöm. Questa commissione E quindi... E... Küri már nem tagja ennek a bizottságnak, most, hogy kicsi átalakult fél időben az Európai Parlament, ezért tehát én veszem át a helyét, és próbálom elnékerőadóként követni ezt a véleményt. Köszönöm Catherine Beardernek, aki megszögezte ezt a dokumentumot, amely egyébként roppant fontos a mi szakbizottságunk szempontjából különösen. Mindannyian jól tudjuk, hogy munkánknak mennyire fontos részét képezi az, hogy a kohéziós politika jövőjében eh, meghatározzuk, hogy milyen kritériumok alapján eh, költjük el a pénzt. Nos, a környezet védelme és az ehhez kapcsolódó programok, azt hiszem, ezt senki sem tagadhatja, kulcsfontosságúak a jövőnk szempontjából. Ezért tartom annyira fontosnak, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság, amely az illetékes eh, előadója ennek a jelentésnek, eh, megkapja a mi véleményünket is, főként ami a környezetvédelmi politika és a eh, területfejlesztés közötti összefüggéseket illeti, hiszen ez utóbbi valóban a mi asztalunkra tartozik. Arról nem is beszélve, hogy a városi területek fejlesztése az úgynevezett Urban Agenda, mm, ami ható, mi illetékességünk tartozik, és hát ez pedig a környezetvédelem egyik legfontosabb új területe, a gazdasági fejlődést és növekedést igenis össze kell tudni egyeztetnünk a környezetvédelmével. Ez az a kihívás, amelyen hosszú távon valamit kezdenünk kell, és fontos, hogy a Környezetvédelmi Bizottság, amikor erről véleményt alkot, akkor eh, figyelembe vegye azokat a szempontokat is, amelyek a mi szakbizottságunk eh, számára különösen fontosak. Köszönöm tehát Ketrin munkáját. Remélem, hogy együtt tudunk majd működni ez ügyben és hasznos munkát tudunk végezni. Köszönöm a szocialisták és demokraták nevében, hogy csak olyan nincsek. No, you don't want to take the... Nem kér szót. Árnyék előadóként? Nincs mondani valója?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 a javaslatot támogatjuk, igazából nincsen érdemi hozzáfűzni valónk, hiszen úgy jó, ahogy van. Köszönjük. Mikhail Tramopoulos a zöldek nevében következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nos, gondolhatja, hogy nekünk, a zöld frakciónak mennyire fontos ez a téma. Köszönjük Catherine-nek a javaslatot, a jelenlegi formájában a vélemény nagyon sok jó elemet is tartalmaz. Az előző biodiverzitással, tehát biológiai sokféleséggel foglalkozó program sajátos módon kudarccal zárult, a végrehajtásban keresendő ennek az oka. Mi zöldek üdvözöljük a következő programozási időszakra vonatkozó javaslatokat. Azonban az operatív programok elkezdése előtt mindenképpen olyan mechanizmusokat kell beépítenünk a rendszerbe, amelyek a rendszer ellenőrzését és zökkenőmentes működését garantálják. Ráadásul az európai jogszabályokat ebben az esetben át kell ültetni a nemzeti tagállami jogba is. A környezetvédelme így történik ugyanis. Ugyanakkor a végrehajtás során fontos valahogy valamilyen szempontok szerint értékelni a program előrehaladását. Pár, szólnék egy pár szót Görögországgal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ezt a környezetvédelmi csatát az Európai Unió vagy az Európai Bizottság Görögországban elvesztette. Sajnálatos módon változtak, változott a jogszabályi környezet, van egy gyorsított eljárás is. Tegnap fel is tettem egy kérdést Hán biztos úrnak, ha emlékeznek rá, és a kérdésemben is utaltam erre, hiszen ő a Natura eh, területek védelméről beszélt, ugyanakkor konkrét javaslatok nincsenek, intézkedésekre nem tettek javaslatot. Görögországot eh, a válság elborítja, és mindenki a gazdasággal, gazdasági szempontokkal foglalkozik, és a környezetvédelme teljesen háttérbe szorul. Így ennek hosszú távon természetesen a környezet látja kárát. Nem szabad csak a gazdaságra gondolnunk, a környezetvédelme, a biodiverzitás, a biológiai sokfélesége megőrzése ugyanolyan fontos még ilyen nehéz válságos, gazdaságilag válságos időkben is. Így tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve támogatni tudjuk Catherine véleményét. Sean Kelly következik. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a védelem már nem csak a zöldek frakciójának a napirendjén szerepel előkelő helyen. Egyre többen kezdik Európa szerte felismerni ennek a fontosságát, ahogy ez tükröződik is a mostani, mai hozzászólásokban. Teljes mértékben egyetértek ezzel, mindannyiunk számára egyformán fontos a környezetvédelme. Két dolog eh, keltette fel az érdeklődésemet. nem csak a vidéki területeken fontos a biodiverzitás védelme, a városi területeken is van tennivalónk, az iskolákban pedig fontos, hogy a gyerekekhez minél közelebb hozzuk ennek a fogalmát, hiszen így ezzel a ismeretterjesztő megközelítéssel tudjuk biztosítani azt, hogy a jövő generációi számára ez valóban fontos legyen. Catherine utalt még valamire, ami számomra fontos. Beszélt ugyanis arról, hogy a civil szervezeteket, az önkéntes kezdeményezéseket be kell vonni a finanszírozási eh, lehetőségekbe. Teljesen igaza van catherine hiszen sok szempontból eh, a társadalomban ezek a szervezetek, ezek a véleményformáló csoportok vezető szerepet játszanak, és ha őket megnyerjük a céljainknak, akkor sokkal könnyebb dolgunk van, mint hogyha csak politikai eszközökkel próbálunk eljárni. ugye úgy vélem, hogy a véleménytervezetben Catherine kiváló gondolatokat fogalmazott meg, ezért támogatásunkról biztosíthatom. Köszönöm, mondja az elnök, más egyelőre nem kér szót. Omazsi úr, és úgy látom, hogy Nikolzon úr is. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ehhez a véleménytervezethez. A ö, Riói konferencia során 2098 ban 92-ben aláírtak egy jegyzőkönyvet a biodiverzitásról is többek között, és itt azóta sokkal gyorsabban fejlődtek a dolgok az éghajlatváltozással kapcsolatosan, mint a biodiverzitással kapcsolatosan. Tehát nagyon nagy feladat ez, hiszen most már a hatodik ö, ö, hullámban vagyunk, hogyha tehát Európa eléri ezeket a célkitűzéseket, amelyeket osztok, akkor mindenképpen támaszkodnia kell a legkülső régiókra, hiszen mindenki tudja, hogy az Európai Unió biodiverzitásának 80%-a pontosan ezekben a legkülső régiókban helyezkedik el. Szeretném a kollégák figyelmét felhívni még egy különleges problémára a Natura 2000 alkalmazásával kapcsolatosan a francia területeken, francia szigeteken. Ez ugyanis nem alkalmazandó az, a francia legkülső régiókra, számos homályosoknál fogva. Szükségem lenne tehát a kollégák támogatására, egy módosító támogatásához, amelyet be fogok nyújtani ezen hiányosság megszüntetése céljából. Köszönöm a figyelmet. James Nicholson. Köszönöm szépen, James Nicholson következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy gratuláljak az előadónak. El kell mondanom, hogy teljesen egyetértek vele, különösen a néma válság fogalmával kapcsolatosan. Nagyon súlyos problémát jelent ez. Kelly úrral és a városi agendával kapcsolatosan egyetértek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek is tudatában legyenek, különösen a városi térségekben, a nehézségeknek, erőségeknek, gyengeségeknek, amelyek a vidéki térségekben jelentkeznek. Ezért nagyon fontos téma ez, véleményem szerint. Sok területet fed le, nagyon fontos, hogy védjük ezeket a területeket, és nyilván ez támogatást eh, érdemel. Az önkéntes szervezetek és a civil szervezetek bevonását támogatnunk kell, talán még több segítséget kell nekik nyújtani, de úgy gondolom, hogy a helyi kormányzatokhoz eh, is szólnunk kellene, illetve a regionális kormányzatokhoz, ők állnak a legközelebb a problémák szintjéhez, jobban meg tudják határozni, hogy mi a megfelelő megoldás mindannyiuk számára. Az egyik legfontosabb nehézség, miután meghallgattam a problémákat Franciaországból, Görögországból, más területekről, minden területnek más és más a problémája. Görögországban nyilván mások a nehézségek, mint amiket mi otthon tapasztalunk, ezért a helyi szintű kormányzati hatóságoknak kell segítséget nyújtani a problémák megoldásában. Nagyon köszönöm az előadó munkáját, nagyon jó kísérlet ez arra, hogy javítsa a helyzetet. Köszönöm. Ugiász úr is szeretne szólni, ha jól értesültem. Köszönöm elnök asszony, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ehhez az általammal bemutatott szöveghez. Egy módosítót szeretnék javasolni, olyan dologgal kapcsolatosan, amelyet a parlamentünk már nagy többséggel támogatott, és itt a GMO-k termesztéséről van szó. A bizottság definíciójára várva szándékunk az, hogy lehetővé tegyük a tagállamoknak és a régióknak, hogy tiltsák be vagy korlátozzák a GMO-k termesztését. Nos tehát, hogyha ezt a kívánalmat beillesztjük a szövegbe, hiszen ezt a szándékot a parlament már kifejezte, hogyha tehát a tanács is elfogadja ezt, és a szövegben ezt kiemeljük, akkor ez azt hiszem, hogy garantálja azon szándékunkat, hogy meg tudjuk védni a környezetet érdekünkben, hiszen az a biodiverzitás védelmét szolgálja a mi valódi gazdagságunk. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy ez volt az utolsó felszólalási kéremen, kérelem, úgyhogy Katrinnak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, az összes észrevételt. Eh, ez nagyon hasznos volt. És nagyon örülök, hogy a kollégák támogatnak ebben a munkában. Ami a kiadási kritériumokat illeti, ez olyasmi, amit majd még meg kell gondolnunk, és nagyon várom a módosítókat. A, korábbi stratégiák kudarcot vállal, vallottak, és ez szégyenletes. Viszont ezt figyelmeztetésként kell kezelnünk. A válság elleni küzdelem, a pénzügyi válság elleni küzdelem, vagy a klímaváltozás elleni küzdelem elfedheti ezt a másik válságot, amiről beszéltünk, és hiába mentjük meg a gazdaságot vagy az éghajlatot, hogyha a biodiverzitás elvész. Az oktatás kulcsfontosságú, ez kétségtelen. Ebbe a véleménybe azt is bele kell írni, ami ennek a bizottságnak a szakterülete, sőt elsősorban erre kell hangsúlyt helyezni. A GMO-kkal kapcsolatosan is biztosítani kell, hogy a helyi hatóságok, a helyi közösségek, csoportjai, önkormányzatok, követik nyomon a kritériumok végrehajtását. És persze van egy másik nagy kérdés, az, hogy olyan rengeteg védett terület van, és sokféle szintű védelem, segítséget kell nyújtani a helyi hatóságoknak a munkájukban. kíváncsian várom a módosítókat, és bizonyára a közös munkánk eredményeképpen a szakbizottság kiváló véleményt fog készíteni. Köszönöm szépen! Egy döntést kell hoznunk, mégpedig a módosítók benyújtásának a határidejét kell meghatároznunk. Javaslatom február 2-a 12 óra, február 2-a déli 12 óra, ez a módosítók benyújtásának határideje, ez körülbelül egy hetet jelent mostantól kezdve. És most nézzük a 22. napi rendi pontot. Ez egy véleménytervezet, Dajs Tamás véleménytervezete a 2010 évi mentesítése az EU általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Ez a témája. Úgy látom, hogy az árnyékelőadók is itt vannak, úgyhogy kezdjük meg a vitát. Öné a szó. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák, ha megengedik, akkor csupán néhány rövid pontban szeretném szóban kiegészíteni azt a véleménytervezetet, amit eh, valamennyi képviselőtársam eh, megkapott. Elsőként engedjék meg, hogy mondjam azt, hogy egy lényeges kérdésnek tekintem, hogy eh, a bizottság discharge-ához, költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó jelentés tervezethez érdemi javaslatokat nyújtson be a kohéziós politikát illetően, a kohéziós politika végrehajtását szolgáló források felhasználását illetően a Regionális Fejlesztési e, Bizottság. Különösen annak szemlőtt tartásával, hogy unos untalan elhangzanak azok az észrevételek, amelyeknek nyilvánvalóan van alapja. Az elmúlt esztendők e, gazdasági pénzügyi költségvetési válsága, az ennek kapcsán tapasztalható egzisztenciális nehézség még kritikusabbá tette az unió polgárait a tagállamok és az uniós intézmények működését illetően is. Ennek kapcsán a bizalom megerősítése véget nagyon lényeges, hogy eh, az Európai Parlament eh, ellenőrizze az uniós adófizető polgárok eh, pénzének felelősségteljes, hatékony és átlátható eh, felhasználását. Ami a konkrétumokat illeti, a discharge-ban eh, érintett időszakban 2010-ben az Európai Unió költségvetésének felhasználása, végrehajtása során a megelőző esztendőhöz, a 2009-es esztendőhöz képest az átlagos hibaarány sajnos növekedett 3,3%-ról 3,7%-ra. Ennek kapcsán előszeretettel említik mindig a kohéziós politika területét. Én úgy gondolom, hogy éppen ezért különös jelentőséggel bír, hogy pontos és lehetőleg a kohéziós források felhasználását illető, sokszor megalapozatlan állításokat cáfoló véleményt fogalmazzunk meg. Ennek kapcsán én a következő pontokat tartottam fontosnak rögzíteni a véleménytervezetben. Egyrészt, ahogy az Európai Számvevőszék jelentése is tanúsítja, a 2010-es esztendőben jó volt a kohéziós források felhasználását illetően az unió költségvetésének a végrehajtása, ez az az esztendő, a 2007-13 közötti programozási időszakban, amikor az ebben a programozási időszakban elindított fejlesztési programok finanszírozására fordították, fordítottuk már a kohéziós politika során felhasznált forrásoknak a döntő többségét. Tehát a 2010-es esztendő ebből a szempontból egy pozitív Eh, képet mutat. Közismert, hogy a regionális politika a hibáknak leginkább kitett politikaterület, ezt bizonyítja a számvevőszék jelentése is. Ugyanakkor fontos azt megjegyezni, és azt gondolom, hogy eh, ennek a tárgyszerű közlése az eh, rendkívül lényeges, hogy a 2000-2006-os időszakhoz képest a hibák száma, a hiba arány az csökkent mind a 2009-es, mind a 2010-es időszakban, tehát a tendencia az mindenféleképpen kedvező. Ez egy klasszikus egyfelől másfelől helyzet, de mégis azt gondolom, hogy fontos ezt rögzíteni. Nem lehetünk elégetettek azzal, hogy a kohéziós politika területén a hibaarány az relatíve továbbra is magas, de mégis a hibaarány alakulásának a tendenciája az kedvező. Harmadrészt fontosnak tartom azt rögzíteni, hogy a hibák továbbra is elsősorban a közbeszerzési szabályokkal, illetve a támogathatósági szabályok figyelmen kívül hagyásával függenek össze. Unos untalan jelzi a mi bizottságunk, az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék, hogy szükség van a szabályok, a regulák további egyszerűsítésére, a 2010-es esztendőhöz kapcsolódó discharge és különös tekintettel a regionális fejlesztési források felhasználása ezt újra aláhúzza, tehát indokoltnak látom az egyszerűsítés követelményének megismételt rögzítését. És végül, de nem utolsó sorban <clears throat> fontosnak tartom annak a rögzítését is, ami hangsúlyosan szerepel az Európai Számvőszék jelentésében, hogy a kohéziós politika területén feltárt hibás tranzakciók nagy része olyan hiba volt, amelyek feltárásával és azok európai számvevőszék által történő észlelését megelőzően a tagállami hatóságoknak minden eszköz rendelkezésükre állt ahhoz, hogy ezeket a hibákat kellő időben kijavítsák, illetve megelőzzék. Nem gondolom, hogy jó az uniós intézmények versus tagállami intézmények közötti vita, de mégis a helyzet pontos megértéséhez az fontos rögzíteni, hogy nem az uniós megosztott irányítás rendszerében elsősorban nem az uniós intézmények tevékenységéhez kapcsolódnak a hibák, és az előforduló hibák megelőzésére és kellő időben történő javítására meg lett volna a tagállami hatóságoknak a lehetősége, ezzel kevéssé éltek, tehát erre is fontosnak érzem, hogy felhívjam a figyelmet. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, várom képviselőtársaimnak az érdemi észrevételét. Köszönöm szépen, Georgios Stavrakakisé a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondja köszönetet az előadónak a véleménytervezetért, amit az imént bemutatott. Úgy gondolom, hogy ez megfelelő alap, erre építhetünk a munkánkban. 2010-ben a kohéziós politika ismét a vitáink keresztüzébe került, főleg azért, mert magas volt a hiba arány, és ez nagy hatással volt az Európai Unió költségvetésére. Annak ellenére, hogy a helyzet javult 2010-ben, jobb volt tehát, mint a korábbi programozási időszakban, a 2000-2006-osban. Ennek ellenére azt gondolom nagyon fontos, hogy világosan lássunk a tekintetben, hogy mi számít hibának és mi nem az én véleményem szerint egy hiba egy olyan operatív tranzakció, amely nem felel meg a jelenlegi szabályoknak, de hogyha elpocsékolják az alapokat, vagy hogyha nem tudják ezeket felhasználni, akkor ez nem hiba, és a hiba nem egyenlő a csalással. A legtöbb hiba a 27 tagállamból háromban történik, és 7 programban, miközben 55 program van. A célzott megközelítés nagyon fontos, és jelentősen lecsökkenthető vele a hibarány. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, hogy a következő programozási időszakban a kohéziós politikában fokozni kell az egyszerűsítést, és költséghatékony ellenőrzésekre van szükség, elősegítve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek érvényesülését. Köszönöm szépen, Manescu kolléga. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Dajcs Tamás úrnak. Először is ezzel kezdeném. úgy gondolom, hogy most is kiderült a számvevőszék értékeléséből, hogy az a végrehajtási hibák elsősorban abból erednek, hogy a nemzeti hatóságok a 2000-2006-os, illetve a 2007-13-as programozási időszakokban nem megfelelően működtek, illetve nem működtették az egyszerűsítési intézkedéseket, amelyeket viszont mi megszavaztunk itt a parlamentben. Továbbra is a gold plating eljárást alkalmazták, ezért ezt a tendenciát meg kell törnünk a nemzeti hatóságok szintjén, Ezért kell visszatérnünk a hibák kérdésére. És azért is, mert a pénzügyi eszközök valós egyszerűsítésére sor kell, hogy kerüljön. Sokat beszélünk erről, és ebben a tekintetben a tagállamok valós problémákkal tekintenek szembe. Aztán egy másik kritikus aspektus a közbeszerzés és az erre vonatkozó jogszabályok. Hogyha ezt az aspektust harmonizálni tudjuk, akkor talán olyan helyzetben leszünk, hogy véget vethetünk az olyan hibák előfordulásának, amelyeket az okoz, hogy minden tagállamban a közbeszerzéseket másként kezelik és ez a mód nem mindig felel meg az Európai Unió jogszabályainak, rendelkezéseinek, az előadó tá- a támogatásomról tudom biztosítani. Köszönöm. Úgy látszik, többen nem kérnek szót, de mégis, igen, ön is rajta van a listán, elnézést, François. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani Deutsch úrnak jelentéséért, és el kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben egyetértek beszámolójával Kicsit sajnálom az írásos formát, amit kicsit korlátozónak tartok. Két-három pontot vetnék fel. Először is mindenképpen jó az, hogy üdvözöljük a pozitív tendenciákat, a arányok csökkenését, kiemeljük, hogy gyakran formai hibákról van szó, nem pedig érdemi hibákról. Aztán az is jó, hogy 74 százalék kos hibaarány volt, és az administratív egyszerűsítés ezt javítja. De azt gondolom, hogy a szakbizottságunknak mindenképpen egy kedvező hangnemet kell biztosítani ennek a szövegnek, hiszen nagyon gyakran történik az, hogy a szigorúság egy kicsit megbénítja a szereplőket, tehát azt kell, hogy mondjunk, hogy jó a tendencia, és a, ezzel a tendenciával kell foglalkoznunk. Uh, thank you. So... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy többen nem jelentkeztek. Tamás, hogyha szeretne reagálni, akkor itt a lehetőség. Asszony, megengedik mindenkit, megköszönöm a támogató hozzászólásokat. Három rövid gondolat, amit hozzáfűznék az elhangzottakhoz. Egyrészt, amit Stavrakakis alelnök úr is említett, eh, fontos annak a rögzítése, érdemes elgondolkodnunk a talán egy módosító javaslaton is, hogy eh, eh, a hibáknak két kategóriája van, aminek van pénzügyi következménye, és aminek nincs pénzügyi következménye, és még azon hibák közül is, amelyiknek van pénzügyi következménye, nem minden ilyen hiba csalás. Ez természetesen összekeveredik az emberek fejében. Hiba az rögtön csalásként merül föl, pedig ez nincs így. A hibáknak egyébként egy jelentős része, ami hiba, nem pozitív dolog, negatív, de az olyan hiba, aminek még pénzügyi következménye sincsen. Amit Manescu képviselő asszony említett, érdemes valóban azon elgondolkodni, hogy vannak olyan uniós ö, normák, amelyek az egyszerűsítést szolgálták, de amely egyszerűsítési rendszabályokat tagállami autonómia, ha tetszik a szubszidiaritás logikája okán, nem kötelező alkalmazni. Tehát korábbi, bonyolultabb rendszer alkalmazásának a szabálya, vagy szabadsága is megvan, ez pedig jó részt a hiba, hibáknak a forrása. Amit pedig Alfonzi úr említett, természetesen alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy ezeknek a bizottsági véleményeknek van egy terjedelmi korláta mindaz, amit eh, elmondott, azt én támogatásra érdemesnek tartom. Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat. Thank you very much. Eh, eh, the decision on the deadline... Köszönjük szépen a módosító indítványok benyújtásának a határidájére. Február 2-e déli 12 javasolok. következő napi rendi ponttal folytassuk. Vasilica, Vioricsa, Dancsila. Következik a hatodik környezetvédelmi cselekvési program felvizsgálata és a hetedik környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározása. Jól csengő nevet viselő vélemény előadójának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! A környezetvédelmi cselekvési program fontos szerepet játszott abban, hogy végrehajtsuk az Unió környezetvédelmi programját, stratégiáját. Vannak azonban végrehajtási problémák, főként tagállami szinten, elsősorban a gazdasági és pénzügyi válságnak köszönhetően. Egyes területeken jelentős előre lépést értünk el, a Natura 2000 kiterjesztése ilyen például. Egyes uniós normákat, szabályokat azonban nem megfelelően hajtanak végre. Ezért úgy vélem, hogy a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak kéz a kézben kell eljárnia, azonosítva azokat a pontokat, ahol a végrehajtás nem megfelelő. Mediu și rezultatele sale finale. Mai mult... Hiszen a célok és a végrehajtás között jelentős szakadék tátong. Az környezetvédelmi cselekvési program, a hatodik 2012 közepén jár le, ami egy új program szükségességére mutat rá, amely figyelembe veszi a következő program igényeit. A hetedik cselekvési program, környezetvédelmi cselekvési program kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az unió környezetvédelmi problémáira új válaszokat találjunk. Ehhez eh, jogalkotási és stratégiai elemeket kell valahogy összehangolni fontosnak tartom, hogy utaljunk annak lehetőségére, hogy kijavítsuk az eddigi hibákat, de itt elsősorban a megelőzés lehet az eszközünk. A demográfiai előrejelzések azt mutatják, hogy a unió lakossága tovább nő majd, amely természetesen a lakhatásra és a kapcsolódó kérdésekre is kihatással van. Jó néhány olyan projekt van, amely pontosan ezen problémák megoldására törekszik, hiszen a várhatóan a városi területek tovább növekednek. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a városok szélén találhatók a bevásárló központok, a nagy áruházak, hipermarketek, ezeknek is területre van szükségük, új területre, amelyet a városokat körülvevő vidéki területektől vesznek el. Emiatt új szabályokra van szükség, ne felejtsük el, ugyanis, hogy egyre több embernek egyre több élelmiszerre lesz szüksége, ami pedig ugye a városok nőnek, a termőföld fogy, miközben e, a növekvő lakosságnak e, csökkenő e, területen kell megtermelni a szükséges élelmiszert. Ez a kettős kihívás, amivel szembe kell néznünk. A szűzőanyag felhasználás terén is jelentős hatékonyságjavulást szeretnénk. A bioüzemanyag előállításhoz is a termőföld de használjuk, ami megint csak nagyobb nyomást jelent az élelmiszer termelésre. Valahogy meg kell találnunk az arany egyensúlyt a város és a, a, a agglomerációs területek között. Fontosnak tartom, hogy a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, hiszen a környezetvédelemben ez a legjobb eszközünk. A városokban termelődő hulladék is komoly kívás elé állít bennünket, nem mindegy, hogy milyen típusú hulladékról van szó, van újra felhasználható hulladék is van, nem újra felhasználható. Az előbbi típust azonban a lehető legnagyobb százalékban újra hasznosítani kell, ehhez javítanunk kell a szelektív gyűjtést, hiszen a hulladék újra hasznosításával több tízmilliárd eurónyi megtakarítást eszközölhetünk évente. Végezetül 2020-ig több százezer új munkahelyet is teremthetünk e, ezút így e, az Európai Unióban, amely szolgálna az Európa 2020-as stratégia munkahelyteremtési céljait is. Két legyet ütnénk tehát egy csapásra, ehhez azonban az önkormányzatok, a regionális és az állami kormányzati szervek e, között mindenképpen javítani kell az együttműködést, és bizony a um, hulladékgazdálkodási szabályok terén um, az ismeretterjesztésben van bőven tennivalónk, hiszen uh, nem mindenki számára tiszta, hogy uh, mik a szabályok, illetve hogy milyen uniós támogatások állnak rendelkezésre azok számára, akik ezeket szigorúan betartani kívánják. A bevált gyakorlatok cseréjét kell segítenünk annak érdekében, hogy a bevált projekteket más tagállamok, más régiók is elsajátíthassák, alkalmazhassák. Ha komolyan gondoljuk az éghajlatváltozás elleni fellépést, akkor össze kell hangolnunk az éghajlat eh, védelmi eh, fellépéseinket a hetedik környezetvédelmi cselekvési programban. Fontos, hogy ne legyenek átfedések, és túlzott költségeket ne róljunk az Európai Unióra. A környezet, a természet védelem minden uniós fellépés középpontjában kell, hogy álljon, nem csak a környezetvédelmi politika középpontjában, hiszen a társadalom érdekét szolgálja ez, és ebbe be kell vonnunk a rengeteg roppant aktív környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetet is. Nem is beszélve az ipari szereplőkről, hiszen közös érdekünk, hogy velük együtt válvetve Eh, lépjünk fel európai szinten. A hulladék kibocsátás, a károsanyag kibocsátás eh, és a környezetszennyezés ellen. Európának integrált és aktív környezetvédelmi politikára van szüksége. A REACH irányelv, amely már évek óta életben van, azt célozza, hogy a legveszélyesebb vegyi anyagokat helyettesítsük olyan anyagokkal, amelyek kevésbé veszélyesek, kevésbé szennyezőek. Ezzel nem csak az e, emberi egészséget, hanem a környez, környezetet is védhetjük. Végig kell gondolnunk hogy a hulladékból milyen veszélyes anyagok válhatnak, kikerülhetnek a környezetbe. A vegyiparnak is aktív szerepet kell játszani a, a szennyezés elleni harcban. Ehhez arra van szükség, hogy a vegyipar kikísérletezen ilyen környezetbarátabb anyagokat, erre kell ösztönöznünk őket. Az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie a fenntartható vegyiparra vonatkozóan. raport de aviz și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc secretariatului pentru buna colaborare și a... Végezetül szeretnék köszönetet mondani a bizottság, szakbizottságunk titkárságának, akik rengeteget segített a munkában, most pedig várom az önök megjegyzéseit. Köszönjük, mondja az elnök asszony, eh, az árnyék előadók következnek. Ehm, Nagyra becsülöm a jelentéstevő munkáját ezen vélemény megalkotásában. Azt hiszem, hogy ez egy összetett vélemény, amelyet valamennyi pontjában támogathatunk. Kétség kívül megvan annak a lehetősége, hogy ezt még kiegészítsük, illetve gazdagítsuk mert épp az imént hallott felszólalásból kiviláglik, hogy a jelentéstevő egy nagyon összefogott jellegű véleménytervezetet akart bemutatni a kiegészítés lehetőségét is megnyitva. Nagyon sok kétségem vetődött fel ugyanis a jelentéstevő beszámolóját hallgatva. Nagyon jó, hogy utalunk arra, hogy elgazat közi politikát kell támogatnunk annak érdekében, hogy jobban meg tudjuk határozni a különböző alapokat, forrásokat a környezetvédelmi szakpolitikák támogatása érdekében. Nagyon fontos hivatkozni arra is, hogy végre kell hajtani az állami magánpartnerséget, illetve ösztönözni kell azt. Ezen kívül jó az is, hogy a jelentéstevő figyelmet fordít véleményében arra, hogy a megelőzési politikákra kell helyezni a hangsúlyt. Külön kitérnék két kérdésre, két kétségre. Az egyik a jelentéstevő javaslata az első bekezdés végén, ahol is az szerepel, hogy olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elkerülik, hogy a termő területeket üzemanyagok termelésére használják. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mélyebben el kell gondolkodnunk, mert egy ilyen általános megfogalmazás félrevezető lehethet. Fontos tehát pontosítani, hogy mit is ért a felhasználási jelleg változtatásán a jelentéstevő, hiszen tudjuk, hogy a bioüzemanyagok termesztése ez egy olyan célkitűzés, amelyet az Európai Unió szintjén támogatunk. Természetesen a termőterület alkalmazásának változtatása mindenképpen ellenőrizendő, annak érdekében, hogy ne alakuljon ki káros hatás a környezetre, illetve a fenntarthatóságra nézve. A második kérdés pedig a jogi aktusokra vonatkozik, amelyek a fenntarthatóságra fenntartható vegyszerekkel foglalkoznak. Nos, itt egyetértek a jelentéstevő korábbi gondolataival, ugyanakkor a bizottság kérelmét részletesebben kell megfogalmazni, tehát itt jogszabályra van szükség, jogszabályban kell meghatározni, hogy a vegyipar mely ö, részeire vonatkozik ez, ez az általános megfogalmazás azonban specifikáció nélkül versenytúlzorásokat eredményezhet, éppen ezért a bizottságnak részletesebben kell megfogalmaznia ezt a részt. Az utolsó dolog pedig azt, hogy, azt, hogy nagyon kedvezőnek tartom a hivatkozást a hulladék gazdálkodásra, erre az ágazatra, illetve az erre vonatkozó jogszabályokra. Jelezném, hogy már a következő brüsszeli miniplenárison vitatárgyát képezi majd egy saját kezdeményezésű vélemény a Peti Szakbizottság részéről. A hulladék jogszabály európai szintű alkalmazását illetően. Nyilvánvaló, hogy vannak nehézségek ezen jogszabály végrehajtását illetően, és itt az Európai Bizottság beavatkozására van szüksége miatt. Azt hiszem, hogy ezen elvizett munka felhasználásával még néhány észrevétellel gazdagíthatjuk ezt a részt. Hiszen itt például az újrahasznosításra, a hulladékok újrafelhasználására vonatkozó jogszabályok európai szinten bizonyosan hasznosnak bizonyulhatnak, hogy a környezet nagyobb fokú védelmét meg tudjuk valósítani. Nagyon hasznos, és az zárom is szavaimat, nagyon hasznos az a vélemény, mivel lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy a múltbeli időszakot elemezzük, azt, hogy hogyan hajtották végre a hatodik programot, és a múltbeli tapasztalatokból, hiányosságokból tudjunk tanulni, hiszen vannak olyan célkitűzések, amelyeket nem értünk el, és ezen elemzések alapján egy sokkal célzottabb hetedik keretprogramot lehet kidolgozni, és a program hibáit el lehet kerülni, illetve meg lehet szüntetni. Köszönöm szépen az Ádi nevében, Katrin. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a jelentést is és az észrevételeket a dokumentummal kapcsolatosan. Korábban is szó esett már a biodiverzitásról és a környezetvédelmi szakpolitikákról. Ezeknek a teljes köre hatással van a kormányzati munkára, ezért nagyon fontos megvizsgálni, hogy a nagy problémákat hogyan tudjuk levinni a helyi szintre, és a helyi közösségeknek hogyan tudunk lehetőséget adni és eszközöket a kezükbe, hogy véget vessenek az környezet károsításának, ami most folyamatban van Európában. Van néhány gondolatom az eddigiekkel kapcsolatosan, és hát nagyon nehéz szóban megfogalmazni a véleményünket, lesznek majd módosító indítványaim, gondolom minden más frakciónak is, de mint korábban is elhangzott a városi térségekkel kapcsolatosan, ugye a város és a vidék megkülönböztetéséről beszéltünk, ennek meg kell jelenni ennek a jel- ebben a jelentésben is. Ez olyasmi, amit egy kicsit részletesebben kell taglalni. Az előadó beszélt a hulladékról, a kitermelésről, illetve az erőforráskezelésről, és hogy a helyi hatóságok adják ki az ásványi anyagok bányászatára, kitermelésére vonatkozó engedélyeket. Itt nagyon legyünk, legyünk nagyon körültekintőek, hiszen nem csak arról van szó, hogy a talajból kiemelik az erőforrásokat, hanem szennyezés is történik, az élővilágok megváltoznak, a víz folyamok szennyezése történhet, és ennek is meg kell jelennie a hetedik környezetvédelmi programban. És a következő téma is ehhez kapcsolódik, vagyis az ember által előidézett katasztrófák, ugyanúgy, mint a természeti katasztrófák. Ezekre választ kell találnunk a szakpolitikában, és figyelemmel kell kísérni a természeti katasztrófák alakulását. Nyilván ezek ellen nem tehetünk semmit. Beszélek most a földrengésekről és hasonlókról de egyre több ember által előidézett, emberi tevékenység által előidézett katasztrófával találkozunk, mint a tengerszint változása, és olyan dolgokról beszélünk, mint például az a túl kitermelés, illetve a víz, víz folyamok változása, stb. Az utolsó bekezdés beszél az iparpolitikáról, de mindig, amikor ez szóba kerül, egy kicsit úgy tűnik, hogy a környezetvédelem egy olyan hivatkozás, amit mindig nagyon szép beletenni ezekbe a szövegekbe, de Véleményem szerint ezt komolyan kell venni, az éghajlatváltozással kapcsolatos hivatkozásokat le kell írni részletesen, hogy mik a problémák, és ezeket ellen hogyan lehet fellépni, hogyan lehet ezeket enyhíteni, milyen szakpolitikai megoldásokkal, akár a helyi szinten ismerjük ezt a bevett mondást, gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Of the commission's ERDA de a jövőbe kell tekinteni a bizottság és az EDF javaslatai a 2020-as célkitűzések összefüggésében és 2013 utára vonatkozólag a kohéziós politika, az alacsony szénkibocsátású gazdaság, ezek mind a céljaink a szakpolitikáinkban és a finanszírozásban, az, a támogatásban, a helyi szinteknek eszközöket kell adnunk a finanszírozáson keresztül, hogy ezeket megvalósítsák. Korábban is szó volt már a regionális repülőterekről. A rövidtávú repülés talán a legrosszabb közlekedési megoldás környezetvédelmi szempontból, a belső vízfolyasokat is jobban ki kellene használni ilyen szempontból, vagy más megoldásokat megfontolni. Bizonyára minden kollégám kíváncsian várja a vitát én is, és várom a módosítókat. Köszönöm az eddigieket, és köszönöm a szót. Köszönöm. Jean-Paul beszél, mintha nem lenne itt, de mégis akkor megadom a szót. Pues eh, vuelvo a sustituirlo én vagyok a helyettese. A mi frakciónk részéről pozitívan értékeljük ezt a jelentést, és szeretnénk elfogadni ezt a kompromisszumot a, az előadó részéről, hogy különböző a javaslatokkal javítja. A környezetvédelmi politika kapasz, kapcsolódik a kohéziós politikához, és a legszorosabban ehhez kapcsolódik, és ezért nagyon kedvezően látjuk azt, hogy hivatkozz vonatkozik a kettes és az ötös pontokra, ezt említette az előadó is, a helyi és regionális kormányzatok bevonásával kapcsolatosan. Ezek alkalmazzák a környezetvédelmi politikákat, és a e, környezet és a szabályozási keretekben, úgy, mint a vízre vonatkozó irányelv, stb. stb. stb nagyon érdekes bevezetni ezt a témát, vagyis a vízkezelés témáját. A legsúlyosabb esetekben akár a bizottság is jogsértést követel. És azt is nagyon kedvezően értékeljük, hogy a hetes keretprogram keretében és a jövőre való kitekintés keretében hivatkozik a Natura hálózat kiterjesztésére, de nem részletezi a 2000, Natura 2000 hálózat kiterjesztését a bizottsági anyag. Másrészt egy kicsit veszélyesnek tűnik az az elképzelés, hogy megváltoztassák a földeknek a megnevezését. Beszél a illetve felhasználását, beszél a bioüzemanyagok termeléséről, de a Natura hálózat összefüggésében olyan projektekről beszélhetünk, mint például a mezőgazdasági nagyüzemeknek a működése, és erre is hivatkozni kell. A biodiverzitással kapcsolatosan már sok szó esett, Ezekkel a gondolatokkal szerettem volna hozzájárulni a véleményhez. Köszönöm szépen. Jens Nielsen. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az elnök asszonynak. Köszönöm az előadónak is a munkát végzett. Saját nyelvemen, anyanyelvemen is elérhető ez a jelentés. Kiváló, hogy így fordításban olvashatom. Két kérdésem is lenne. A hármas pontban nem tudom, mi van a mögött, amikor a fair egyensúlyról beszél, és az új költségek elkerüléséről. Mit jelent ez pontosan? Én 15 éves polgármesteri tapasztalattal a hátam mögött. Nekem a környezetvédelmi beruházások nem költségként jelentek meg a fejemben, hanem inkább olyan beruházásként, amely munkahelyet teremtés közben a közjót is szolgálja. Az ötös pontban amikor véleményt készítünk egy másik illetékes bizottság által készített jelentéshez, akkor nem kellene azt mondani, hogy a környezetvédelmi politika végrehajtásához erős, kohéziós politikára van szükség? Ez kiváló zárszó. Madame la Présidente, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon igazságos leszek a jelentéstevőről. A hármas pontot illetően az éghajlatváltozást illetően lenne egy észrevételem. Jól elolvastam ezt a bekezdést, és azt hiszem, hogy itt egy olyan meghatározás van, egy olyan koncepció, amely az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozik, és fontos lenne egy külön hivatkozás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz felvetődött, ugyanis az enyhítés kérdése, de amikor az alkalmazkodásról beszélünk, tény az, hogy ez egy olyan terület, amely főként a regionális politikát érinti. Miért is? Mert az éghajlatváltozásnak az ágazatok teljességére, összességére kihatása van, amelyek ugye érintik a helyi közösségeket, mint a közlekedés, a mezőgazdaság, az idegenforgalom és a többi, és a bizottság fehér könyve egyebekben ezt nagyon világosan ki is fejezi. Azt hiszem tehát, hogy a szakbizottságunk élhetne utalással az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, ez üdvözlendő lenne. Uh, thank you. I have no other speakers uh, willing to take. Köszönöm, más nem kért szót. Döncsi asszonynak adom meg ismét a szót. Uh, vreau să mă refer la... Uh, Köszönöm a kollégáknak az eddig elhangzott uh, hozzászólásokat. Szeretnék még egyszer utalni a földfelhasználás céljának a megváltozására. Az termőföldet fontos, hogy ne használjuk más célra, hiszen ez a környezetvédelmi politikánkra is kihatással van. Ami a jogi rendelkezéseket illeti, a fenntartható vegyi anyagok használattal kapcsolatban. Nos, a fenntartható par gondolata jó minőségű arra épül, hogy jobb minőségű alapanyagokat használunk, anyagokat, amelyek kevesebb veszélyes hulladékot termelnek. Ehhez valóban megváltozott jogi keretre van szükség, hiszen a jogi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban remélem, hogy az elhangzottak majd születik egy módosító indítvány is, amit benyújtanak. Érdeklődve hallgattam az önök által elmondottakat, de nyilván önök is tudják, hogy igen, szigorú határok közé kell beszorítani a véleménytervezetet. Megvan adva, hogy hány szavakból állhat <clears throat> a szöveg. Várom most a módosító indítványaikat. Remélhetőleg ez tovább javítja majd a vélemény szövegét. Elnök, a módosító indítványok határidejének február 2-án 12 órát javaslom. Ezzel ezt a napi rendi pontot is azt hiszem befejeztünk. A környezetvédelemre vonatkozó szakértelemnek egyik frakció sincs hiányában. Van még egy napi rendi pontunk, amelyet megpróbálunk esetleg előrehozni, de közlekedési problémák miatt nem lesz egyszerű. Horst Reichenbachot hívó várjuk, aki nyilván tudják az Európai Bizottság Görögországgal foglalkozó munkacsoportjának a vezetője. A múlt év során állították fel ezt a munkacsoportot annak érdekében, hogy a második nagy kihívással kezdjenek valamit, ami nem a stabilitás, hanem a gazdasági növekedés újra beindítása. Amint megérkezik Horst Reichenbach, ennek neki láthatunk, talán érdemes lenne a frakcióknak a kollégákat értesíteni, hogy jöjjenek vissza, hisz eh, pár perc múlva érkezik Horstreichenbach Görögország kérdése mindenkinek az érdeklődésére számot tarthat, hiszen a kohéziós politikával próbálunk görög barátainknak segíteni abban, hogy újra talpra állítsák a gazdaságot addig is, ideiglenesen felfüggesztem az ülésünket, amíg Reichenbach úr megérkezik, de nem fogunk senki után telefonálgatni, talán maradjanak itt és olvasgassanak, amíg folytatjuk. I would like also to tell you that we have sent the mail uh, some minutes ago to all the, the entire committee to, to make... Néhány perccel ezelőtt küldtünk egy e-mailt uh a tagoknak, hogy talán fél tizenegy előtt el tudjuk kezdeni ezt a megbeszélést, úgyhogy gondolom mindenki tudja. Can I ask a question to the... Kérdésem volna, elnök asszony, tessék. Azt mondta a bejelentésében a koordinátorok üléséről való beszámolójában, hogy súlyos kétségei vannak, és engem mindig érdekel, hogy mik a kétségei a dátummal kapcsolatosan? A Dán látogatásról volt szó, vagy az elvi fenntartásai vannak? A kétségeim arról szólnak, hogy valóban három napos valódi delegációs találkozó legyen, vagy inkább egy munkalátogatás. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebben a csoportban a koordinátorok mellett ott vannak az előadók is, akik szeretnének részt venni a Daniel kollégákkal való egyeztetésben, hiszen ők viselik most az elnökséget ebben a minőségükben is, és minden EU állampolgárok ilyen minőségükben is szeretnének velük egyeztetni és úgy gondoltam, hogy talán nem egy teljes háromnapos látogatásra volna szükség, hanem inkább egy összpontosítottabb munka találkozóra, Jó, akkor megvizsgálhatjuk ezt a gondolatot. És azon is gondolkodtam, hogy ugyanúgy, mint a lengyel elnökség során, lehet, hogy nem csak a miniszter, nem csak a kohéziós politikával foglalkozó miniszterrel kellene találkozni, hanem a pénzügyi miniszt, pénzügyminisztérium képviselőivel is, olyanokkal, akik szerepet játszanak a költségvetés tárgyalásában, illetve hogyha eszmecserét folytathatnánk, azokkal, akik kihatnak a munkája kihatása lehet végső soron a rendelkezésre álló forrásokra, hogy megbeszéljük velük a pénzügyi szempontokat, a felső határok kialakítását, hogy megértsük az álláspontjukat. Elképzelhető ugyanis, hogy január végéig lesz még két általános ügyek tanácsa, április 24-e, június 26-a dátummal, úgyhogy valószínűleg két, a két ülés között leszünk valamikor, és akkor világosabban körvonalazódik majd a tagállamok álláspontja. Szerintem ez jó lehetőség. És tárgyalások folynak a költségvetésről, de nem feltétlenül a miniszterek és miniszterelnökök szintjén, hanem magas szintű közigazgatási szinteken, a, a elnökség barátainak szintjén talán jobb volna, hogyha az operatív munkában résztvevőkkel tudnánk egyeztetni. Ezek a kétségeim, ez egy konstruktív kétség. Jó, most egy kicsit megnyugodtam, mondja Fanisteroy úr, majd egyszerre beszélnek. Köszönöm. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hölgyeim és uraim, nagyra becsült kollégák, kedves barátaim, képviselőtársaim, foglaljunk helyet és lássunk neki a munkának. But you can, the EPP with socialists just It's good. No, you can, you can say, I have no problem with this. Yeah. Uh, but if you could just ask your coordinator where is he? Hol vannak a koordinátorok? Már csak ez érdekelne. Kedves kollégák, hegyim és uraim, barátaim, képviselőtársaim, asszisztensek, szakértők és a minket az interneten hallgató érdeklődők. Folytassuk tehát a napi rendünket, és próbáljuk meg kitalálni, hogy hogyan segíthetünk Görögországon, eh, hogyan tudjuk a görög gazdaság növekedését újra beindítani. Épp eh, elég eh, stabilitási pénzügyi problémával néznek szembe. Görög barátaink, tegyünk meg tehát minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy e, segítsünk nekik. Tavaly ősszel már az általános rendeletet módosítottuk az ő kedvükért, most azonban egy újabb kezdeményezésről lesz szó. Minden, bármi, ami segíthet e, e cél elérésében az üdvözlendő, éppen ezért az Európai Bizottság létrehozott egy Görögországgal foglalkozó munkacsoportot, e, amelyet Horst Reichenbach vezet, akit szeretnék üdvözölni körünkben. Nagyon köszönöm, hogy ismét időt szakít ránk, és beszámol majd remélhetőleg nekünk arról, hogy hogyan e, kívánja, kívánják megoldani ezt a komoly problémát, és hogyha beszámol nekünk arról is, hogy ön szerint hogyan állnak a dolgok Hellászban, és milyen pozitív jelek vannak, ha vannak, a görög gazdaság növekedési pályára állításával kapcsolatban more sustained and sustainable uh, growth. So anything you would like to share with, with you will be highly with us will be highly appreciated. Hát erre vagyunk tehát kíváncsiak, hogy röviden és tömören megfogalmazzam a bevezetőmet, és nem is szaporítom tovább a szót, meg is adom önnek a szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a meghívást, mindig nagy örülöm öröm számomra, hogy ha itt lehetek önök között a regionális fejlesztéssel foglalkozó szakértők gyűrűjében, ülve számolhatok be arról, hogy hogyan próbáljuk a görög gazdaság növekedését újraindítani, a munkahelyteremtést beindítani, és hogy ehhez a kohéziós eszközöket, az Európai Unió kohéziós politikáját felhasználni, hiszen ebben fontos szerepet játszhat. <clears throat> Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a recesszió 5. évét tapossuk, és a recesszió nem lassulni, hanem bizonyos szempontból éppen, a gyorsulni, vagy erősödni, elmélyülni látszik. Nem hiszem, hogy 2012-ben ez a tendencia megszakad. Nem hiszem, hogy Görögországban nagyságrendi javulást érhetünk el, ugyanakkor azt remélem, hogy 2012-ben megalapozhatjuk majd, meg ágyazhatunk majd a görög gazdasági növekedésnek az azt követő években. A makrogazdasági keret, amelyet a trojka tárgyal, folynak ugyanis a tárgyalások, még nem zárultak le. a stabilitási eszközökről fognak tehát a tárgyalások, azonban óriási a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy Görögország fizetőképessége megmarad-e, az euróvezetben tud-e maradni, és ezen bizonytalanságok damoklis kardjaként függnek görög barátaink feje fölött, A görög helyzet odáig romlott, hogy egyes cégek eh, központjukat Görögországból elköltöztetik a egyre súlyosbodó hitelválság miatt. Quite a task still to be fulfilled at these two uh, major macroeconomic. Két komoly makrogazdasági eszközről kell szólni. Az MOU és a PSI, ez a két eszköz. Ezzel próbálunk segíteni a, a görög gazdaságon. A görög banki ágazat sajnos a reálgazdaságot nem tudja segíteni az államadóságválság miatt a pénz szűke állt be. A nagy görög bankok akár csak más európai bankok eh, elkövettek ballépéseket. A Balkánon, Törökországban rossz hitelkihelyezésekkel tovább rontották a helyzetüket. A görög államkötvények azonban az országon kívül is éreztették a negatív hatásukat, de főleg az ország határokon belül pénzük állt be, a reálgazdaság számára a finanszírozás elapadt. A görög magánszektor hitelszűke miatt igencsak sarokba szorítva találta magát. A gazdasági környezet folyamatos romlásáról beszélhetünk, a jelzőszámok e, alapján Görögország színája nem áll jól. Ez közvetlenül nem kapcsolódik ugyan az Európai Unió rendelkezésére álló kohéziós alapokhoz, ugyanakkor ezen kohéziós pénzek felhasználásának hatékonysága szempontjából roppant fontos a görög finanszírozás helyzete, és a mi munkacsoportunk igen komoly hangsúlyt fektet a üzleti légkör javítására, a bürokrácia csökkentésére, az export eljárások egyszerűsítésére, és így tovább, és így tovább, hiszen úgy érezzük, hogy ezen eszközökkel segíthetjük például a görög szerveket, a görög kormányt abban, hogy vonzóbbá tegyék Görögországot a vállalkozók, a cégek számára. Áttérve magukra a kohéziós alapokra, hiszen mégiscsak azért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk, nos, elmondhatom, hogy az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságaival és az Európai Beruházási Bankkal szoros kapcsolatban álltunk. Följebb. És az unió szerepvállalását 85-ről 95%-ra emeltük. Ez, tehát a társfinanszírozás, a görög társfinanszírozás 5%-ra esett így próbáltuk könnyebbíteni a görög fél részvételét. a felhasználás, a rendelkezésre álló pénzek felhasználása tekintetében nem áll vészesen Görögország, de ebben természetesen nagy szerepet játszott az, hogy az uniós hozzájárulás mértékét fölemeltük. 80 komoly, nagy beruházásról beszélhetünk. Ezek végrehajtását folyamatosan eh, figyelemmel követjük, mondhatni árgus szemmel figyeljük. Tegnap ugyanebben a bizottságban beszéltünk a kockázat megosztó eszközökről, amely fontos eh, szerepet kaphat a likviditási problémák megoldásában, a finanszírozás finanszírozási struktúrák eh, javításában. Nem szabad azonban elmennünk szó nélkül a kis és középvállalkozások mellett sem. Számos eszköz áll rendelkezésünkre e célra, a görög bankokkal eh, számos megállapodást kötöttünk, itt van a Jeremy például a jól ismert Jeremy eszköz az Európai Beruházási Bankkal is több vonatkozó megállapodást kötöttünk. Sajnálatos módon azonban likviditás hiányában a görög bankok további kockázatot nem tudnak vállalni, így tehát egyszerűen nincsenek kifizetések, nincsenek hitel, kölcsönkihelyezések. Jelentős pénzek állnának rendelkezésre, de a kedvezményezettekhez a reálgazdaságban ennek csak egy töredéke jut el. Az Európai Beruházási Bankkal a közelmúltban tárgyaltunk erről, remélhetőleg az az Európai Beruházási Bank további milliárd eurót kap majd, amelyet megduplázva az elkövetkezendő négy évben 1 milliárd euróval tudja segíteni a likviditási csapdáról való kikászálódást, hiszen valahogy segíteni kell a görög bankunknak kikecmeregni ebből a csálából. Március, április, májusra várjuk eh, ennek a megvalósulását, remélhetőleg ekkorra már a bankok is készen állnak ennek a végrehajtására, mert összességében két milliárd eh, eurót mozgatna meg ez a félmillió. Eh, ennyi juthatna el a kis és középvállalkozásokhoz, amely segíthetné a növekedési program beindítását. hiszen enélkül valóban óriási lehetőséget szalasztanánk el Görögországban. Tulajdonképpen ez a legfontosabb prioritás számunkra. A regionális politikáért felelős főigazgatósággal, illetve a mikrofinanszírozásért felelős foglalkoztatásügyi főigazgatósággal és az Európai Beruházási Bankkal ezen dolgozunk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Ez a munka vár ránk, eredménnyel kell járnunk. Előkészítjük a pénz ezek eh, rendelkezésre állását. Nem csak eh, visszanemtérítendő eh, támogatások formájában, hanem tőkekejezés formájában is az Európai Bizottság a tagállamok belálló szakbizottsággal is egyeztetett ez ügyben. A görög igények igen jelentősek ez irányban, ezen eszközök eh, sokat segíthetnek nekünk, azonban idén mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy előkészítsük a terepet, és az ebben rejlő lehetőségeket eh, valóban eh, gyakorlatban is valósággá váltsuk az autópálya koncesszió ügye igencsak kényes politikailag, és politikai szimbólumát is jelentik annak, hogy a dolgok haladnak Európában. Akkor tudunk hitelesen eh, reményről beszélni a görögök, görög polgárok eh, irányában, hogyha ezen projekteket folytatjuk, az autópálya építési programok nem állnak le, ezek fontosak a gazdaságnövekedés szempontjából. A munkahelyteremtés szempontjából, hiszen több tízezer eh, munkahely, és így több tízezer család megélhetése függ ezektől. Ezért vagyok különösen hálás azért, hogy amennyire a tegnapi vitából le tudtam szűrni, az önök szakbizottság és a parlament támogatja az irányi törekvéseinket, remélhetőleg a tagállamok is jóváhagyásukat hagyják ehhez, és előre tudunk lépni ezen a téren. It shows very, very much the uh, interrelationship. Végül, de nem utolsó sorban, hadd szóljak pár szót arról, hogy a strukturális alapok eh, hogy segíthetnek, és mi eh, veszély annak, hogyha a Görögországnak nem sikerül megfelelően felhasználni struktúrás alapokat. Gondolok itt elsősorban a hulladék gazdálkodás szakterületére. Jogsértési eljárás eh, folyik Görögország ellen a eh, hulladéklerakók bezárása, illetve nem bezárása miatt. Fontos, hogy a görög szervek a hulladékgazdálkodási várakozásoknak eleget tegyenek. Ebben a struktúrális alapok segíthetnek nekik, folytat, folynak az egyeztetések a görög környezetvédelmi minisztérium illetékeseivel, annak érdekében, hogy a, a tenderekhez, a pályázati írásokhoz, a versenytárgyaláshoz, ezek írásához mi szakmai segítséget nyújtsunk. a gazdasági növekedés beindításról, amikor beszélünk, akkor nem szabad elfeledkeznünk a McKenzie jelentésről sem, amely roppant érdekes, és rámutat, hogy mely területeken e, van igazán növekedési potenciál. Érdekes olvasmány, ezt mindenki figyelmébe ajánlom, megküldhetem önöknek, és biztos vagyok benne, hogy e, e, érdeklődve fogják majd Eh, lapozgatni ezt a jelentést. Az egyik a eh, napenergia területe, a Környezetvédelmi Minisztérium eh, keményen dolgozik azon, hogy a napenergia felhasználás lehessen a gazdasági növekedés egyik motorja, motorja ez a Helios, sokat mondó Helios nevet viselő program, amely ben végülis nem állunk rosszul. A kérdés azonban az, hogy sikerül-e ezt ö, nagy ö, kiterjeszteni ezt a programot valóban nagy ö, nagyságrendű ö, nagyobb léptékben a napenergia hasznosítást megvalósítani Görögországban. Egyelőre megoldatlan kérdések vannak ezzel kapcsolatban, de a technológiai kérdések nem problémásak. A, a Görögországban a napenergia közel áll ahhoz, hogy versenyképes legyen a hagyományos energiaforrásokkal, így tehát európai szempontból ez óriási hozzáadott előnyt jelenthet Görögország számára, amit nem szabad parlagon hagyni, parlagon heverni, hagyni. A másik ilyen ágazat, ahol növekedési potenciált látunk, az az idegenforgalom. Az idegenforgalom tavaly is szép évet zárt, de további növekedés is elképzelhető, főként a magánosítás, a privatizáció programja segíthet ebben. A források a, közülbelül 50%-a ingatlan van található, és ezen pénzek idegenforgalomba történő visszaforgatásával komoly további növekedés érhető el. A strukturális alapok, tehát ezen a, ezeken a területen segíthetnek nem söt, feltétlenül kell sötét eh, legyen a jövő Görögország számára, ehhez azonban az eddigi felhasználatlan lehetőségekkel kell valamit kezdeni. Köszönöm szépen, igazgató úr. Mielőtt megadom a lehetőséget a kérdésekre, szólna-e a eh, munkacsoport mandátumáról? Milyen szerepkörük van, ezt ön hogyan látja? Csak hogy pontosan lássunk e tekintetben is. Hadd értsük ezt meg. A munkacsoport igen, ennek e, kettős megbízatása van. Az egyik feladata az, hogy technikai segítségnyújtást e, nyújtson a görög hatóságoknak, hogy e, jobban felkészüljenek arra, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyeket a Trojka alakított ki a strukturális reformok területén. Ez az egyik mandátuma a munkacsoportnak, és amit az üzleti környezetről mondtam, ebbe a kategóriába tartozik. A megbizatásunk másik része arra vonatkozik, hogy segítsünk Görögországnak a strukturális alapok felhasználásának gyorsításában, szoros együttműködésben és egyeztetésben a többi strukturális alappal foglalkozó főigazgatósággal. A kollégákat tájékoztatnám, hogy itt van a körünkben a régió főigazgatóság helyettes főigazgatója, hogyha a bizottsághoz esetleg kérdéseik vannak, akkor ő is esetleg válaszolhat. Kratzár kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm Reichenbach úrnak a munkacsoport részéről, hogy ma ellátogatott hozzánk. Itt nagyon magas politikai érzékenységű témákról van szó, nem csupán Görögország, hanem az egész EU számára. Ugyanakkor egy technikai kérdésről is szó van, és a technikai szempontokat is kezelnünk kell. Számunkra a problémák és kihívások még inkább világosabbak. Jó magam görög vagyok, és kérdésem önhöz, Reichenbach úr. Az előadásában röviden kitért rá, néhány kiegészítő adatra lenne szükségem. Itt a tőke kérdéséről van szó. Tudom, hogy az Európai Beruházási Bank hiteleket bocsájtott rendelkezésre. Segít egyes nagy projekteknél, de hogyan lehet tőkét biztosítani egy olyan nemzetgazdaságnak, amely recesszióban van, és ebből nem tud kilábalni. Ott induló tőkére is szükség van. Nagyon jól tudja, hogy milyen sok KKV zár be Görögországban. Ez az első pont. A második dolog, amit felvetnék, az pedig a privatizáció. Görögország kötelezte magát, hogy egyes vállalatokat privatizál. Szeretné megtudni, hogy hogyan zajlanak az előkészítő munkálatok a szükséges jog és intézményi keretek kialakításához, hogy ezt a privatizációt le lehessen bonyolítani. Köszönöm. Lambernek, Lambert Fannisteroynak van egy kérdése. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag naponta új jelzéseket kapunk a trojka munkájáról. a források rendelkezésre állásáról és a többi, és természetesen nagyon örvendetes, hogy milyen betekintést nyerhetünk ezekbe az ügyekbe, hiszen itt arról van szó, hogy újra beruházásokra van szó, és te, van szükség, és távlatokat kell teremteni. Kérdéseim. Tavaly járt Görögországban egy delegációnk, és a társfinanszírozási részek, részarányok még a régi állapotnak feleltek meg. Felvetődött a kérdés, hogy hogyan lehet ezt lendületbe hozni, és ön most egy pillanatfelvételt készített, és kérdés az, hogy a források valóban abszorbálhatók ezen alapokból fenntartható beruházások céljára, és nem pedig olyan ö, dolgokra, amelyek haszontalanok. Néha az volt a benyomásom, hogy egy fejlődő országról van szó, annyira ö, nyomorúságosan használja fel ezeket a forrásokat. Hogy néz ki a helyzet tehát a források felhasználásával, az abszorpcióval kapcsolatban? A másik dolog a tőke kimenekülése az országból a magánszemélyek és vállalatok részéről. Vannak-e számadatok e tekintetben? persze, hogyha mi segítjük tőkével ezt az országot, és még több tőke áramlik ki az országból, akkor ez semmit nem segít. És aztán a harmadik kérdés, az energia területére való beruházásokról beszélt ön, fontos ez, és tudjuk, hogy most a kínaiak is fellépnek ott, ők is részt vesznek a pályázatokban, a közbeszerzési pályázatokban. Hol állítják elő ezeket a napelemeket? Kínában. Mi történik az európai iparral? jelentős forrásokat használnak fel a ö, beszerzésekre, és hogyha nem a kínaiaktól, honnan érkeznek ezek? Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. köszönöm szépen, elnök asszony. Jól emlékszem rá, hogy frakcióm rendkívül örült a munkacsoport megalakításának, mert mindig is azt követeltük, hogy ha egy gazdaság rossz, akkor valamit a kezükbe kell adni, hogy beruházásokra lehessen sort keríteni, hogy a gazdaság újra fellendülhessen, hogy újra pénzt tudjanak termelni, és munkahelyeket tudjanak teremteni. Talán nagyok voltunk, amikor azt hittük, hogy egy negyed év vagy fél év alatt meg lehet oldani a problémákat. Nos, hát ehhez a problémák nyilvánvalóan túlságosan nehezek, túl nagyok. Mindenek ellenére kívánatosnak tartottam volna, hogy ezt a reményt erősebben át lehessen adni. Mi az ön benyomása Görögországban? Észreveszik egyáltalán, hogy az Európai Unió nem csupán nyomást gyakorol, hogy reformokat kell végrehajtanatok, meg kell takarítanatok, hanem érzékelik a támogatásunkat is? Hiszen nyilvánvaló, hogy ez nem csupán görög érdek, hogy kikerüljenek a gazdasági válságból, valamennyiünk érdeke ez. És éppen ezért azt hiszem, hogy nagyon fontos egy jövőben mutató optimista légkört teremteni, illetve ezt közvetíteni, hogy a dolgok újra lendületbe jöjjenek. Nagyon nehéznek tartom, hogy nagyon sok görög, görög vállalat a saját erejébe már nem annyira bízik, nem bízik a jövőben, nem bízik az országában, és hátat fordítanak Görögországnak. Tehát ez a bizalmi bónusz, amire szükség lenne, hát ez nagyon-nagyon fontos. Érdekelne, hogy Természetesen tegnap is volt egy vita erről, és nincsen világos elképzelés a tagállamok körében a jelenlegi javaslatról, ami a rendelet változtatását illeti, de ez a tanács problémája, először is nekik kell ezt egymás között tisztázniuk, de mi parlamentként mit tehetünk még esetlegesen, hogy a mandátumunk irányának megfelelően támogatást tudjunk nyújtani. Van-e lehetőség arra, hogy valamit valóban előre vigyünk, amely esetleg egy nem hagyományos út lehet, amire első alkalommal lépünk, de azt hiszem, hogy a parlamentben nagy többség van amellett, hogy valóban támogassuk a gazdasági fejlődést Görögországban. Mm. Köszönöm szépen. Talán, hogyha tudna reagálni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Ami az új vállalkozások finanszírozását, illetve a befektetések finanszírozását, van néhány eszköz, ami rendelkezésre áll e célra. Nincs hiány tehát az lehetségesen felhasználható instrumentumokban, de a bankok nem igazán képesek hitelt nyújtani, megfelelő finanszírozást nyújtani, és ez óriási probléma. Ezt nem tudtuk eddig még megoldani. Általánosságban a vállalkozási szektorra az igaz, hogy a befektetések támogatása még nem a legnagyobb probléma, most már inkább túlélési kérdésről van szó. Nagyon sok bank csökkentette a hitelkereteit még az egészséges vállalkozások számára is, hiszen nekik csökkenteniük kell a kínlevőségeiket, és még a nagyon jó vállalkozások is, a jól működő vállalkozások is nehézségekkel találkoznak, úgyhogy elsősorban működőtőkére van szükségük, és éppen ezért tette azt a javaslatot a bizottság, amit tett, és erre egyébként zöld utat is kapott, vagyis hogy a strukturális alapokat és rendelkezésre bocsássák a működő tőke finanszírozására. Ami a privatizálást illeti, az az alap, amelynek a feladata a görög vagyon értékesítése, az állami vagyon értékesítése, ezt létrehozták, a vagyonelemeket nagyjából három csoportba lehet sorolni. Az egyik az állami vállalatok, ez kb. 15%-ot jelent. Ezek esetében már a jogi és intézményes lépések megindultak, a, illetve még meg kell tenni ezeket a lépéseket a privatizáció megindítására. Kicsit meg el... A második kategória az infrastruktúra vagyon kategóriája, kikötők és repülőterek tartoznak ide. Bizonyos intézkedések már előkészületi fázisban vannak az a vagyonelmek értékesítésére. A görög privatizációs alap már felkérte a munkacsoportot, hogy a görög hatóságoknak nyújtson technikai segítséget ezekben a folyamatokban, és kb. 50%-ot tesznek ki az ingatlanok, ez a harmadik kategória. Itt a fölnyitott kérdés a föld tulajdonjoga, vagyis a föld nyilvántartás, földhivatali nyilvántartás kérdése, illetve a föld felhasználásának a kérdése. Itt a privatizációs alapnak vannak bizonyos kompetenciái, amiket felhasználhat az ingatlan nyilvántartásban. Biztosítandó, hogy a jövőben a magántulajdonos valóban rendelkezhessen a föld területtel. Ehhez lényeges, hogy az ingatlan nyilvántartást működőképessé tegyék teljesé efficient uh, uh, Dutch authority. A nagyon hatékony holland hatóságok uh, e tekintetben uh, felajánlották a segítségüket uh, a munkacsoporton keresztül. Well, as I said, the, the absorption uh, in... Ennyit az alapok felhasználásáról Görögországban ez minden esetre javult, de talán a kollégám ezt részletesebben is ki tudja fejteni. Én viszont szólnék arról a kérdésről, hogy a betétek milyen mértékben kerülnek ki a bankoktól, ez további probléma, ezzel is szembe kell nézniük a bankoknak Görögországban. a magánszektor úgy látszik nem szolidarizál ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiben Görögország találta magát, és az óriási hatással van a görög gazdaságra. A betétek kivonása 10 milliárdos nagyságrendű, 50 milliárdra teszik a becslések a, ezt a forrás kivonást, és ez óriási sebet ejt a görög gazdaság egyébként is gyengélkedő testén. Kínával kapcsolatosan igazából nem tudok biztosat mondani arról, hogy milyen vagyonnal rendelkezik Kína Görögországban, de minden esetre ők működtetik az egyik legfontosabb kikötőt, az új privatizációs körben egyelőre nem történtek további a kínai vevőnek. That may well be the case, may well also... De nyilván ez is megtörténhet, akár az energia ágazatban is, e- európai nagy szolgáltatók is érdeklődhetnek a lehetőségek iránt. Ez ist, ez ist sehr schwierig äh, in einer Situation. Nehéz egy olyan helyzetben, amely összességében nem csupán gazdasági, hanem politikai problémákat is felvet, a remény üzenetét közvetíteni. Ezt megpróbálom minden egyes alkalommal, amikor Aténban tartózkodom. Mindenesetre korlátozott sikerrel és korlátozott hitelességgel is. Ugyanis ha nem áll be egy fordulat valamikor, és az emberek nem látják, hogy a dolgok kedvező fordulatot vesznek, akkor a remény üzenetei sem lesznek alátámasztva tényekkel. Éppen ezért nagyon remélem, hogy ez a bizonytalanság, ez a gazdasági bizonytalanság kikerül a rendszerbe, és a PSA és az MOU néhány hét után létrehozható lesz, de akkor még mindig megmarad a politikai bizonytalanság. Talán április második felében vagy májusban jutunk el ideig, és ez természetesen tovább bizonytalanságot teremt, és ezen körülmények között nem olyan egyszerű dolgozni, ezt tudhatjuk más ö, régiók példájából is, hogyha kifogy a lendület, alább hagy a lendület. De továbbra is először is optimista vagyok azt illetően, amit elérhetünk. És azt illetően is, hogy a részt, a tagállamok részt vesznek ebben a folyamatban, ami Görögországban a projektek végrehajtásának javítását illeti, ez mindenképpen nagyon bátorító, és másodszorban továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy Európa számára nagyon fontos egy ilyen esetben nem hagyni sorsára az országot, hanem mind pénzügyi szempontból, mind pedig technikai segítségnyújtás szempontjából, valamint a strukturális alapok révén továbbra is támogatni azt, hogy jobb jövő elében nézhessen, mint az elmúlt öt év során. A parlament segíthet-e ebben ez a kérdés? Nos, nyilvánvaló az, hogy az önök politikai támogatása a bizottság munkája iránt, valamint a munkacsoportom munkája iránt Görögországban rendkívül fontos. És ez a politikai támogatás a jogalkotási eljárásban is, amelyet a bizottság javasolt, konkrét formát ölt majd, és a tegnapiakhoz hasonlóan Elmondhatom, hogy ez egy nagy segítség, és remélem, hogy a tagállamok is így látják majd ezt. E tekintetben megvannak ugyan a kétségeim, de Görögország számára ez egy nagyon fontos dolog, és remélhetőleg ezt majd a tagállamok is belátják. Az önök támogatása azonban nagyon értékesebben köszönöm. Thank you very much for giving me a Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Az abszorciós szintekkel és a struktúrás programokkal kapcsolatban szólnék pár szót. A tavalyi statisztikák, legfrissebb statisztikák azt mondják, hogy majdnem 35% az abszorciós kapacitás, az uniós átlag 33%. Az ERFA esetében, amely ugye tudjuk, hogy a KKV-kat támogatják. Itt majdnem 40 százalék <clears throat> volt Görögország teljesítménye, a 34 os uniós átlaghoz képest. Hogyha 2011-es adatokat nézzük, akkor a kifizetések 104 ot értek el, 2,6 milliárd eurót sikerült Görögországnak körülbelül felhasználnia. Tavaly minden ERFA eh, programot sikerült lezárnunk. 27 programot jelentette ez Görögországban, ami valóban óriási teljesítmény, és ez lehetővé tette, 581 millió eurót utaljunk át Görögországnak egy célra, amelyet valóban fel is tudtak használni. Nos, ezek fényében eh, elmondhatjuk, hogy a 85 százalékra, majd később 95 százalékra emelt társadalmi eh, aránynak volt köszönhető ez a nagy abszorpciós felhasználási eh, szint. Ezért elsősorban a munkacsoportodra koncentrálunk majd, hogy a pénzeket hogyan használják fel, valóban jó minőségű projektekre költik-e a pénzt. A munkacsoporttal, a task force-szal próbáljuk megtalálni azokat a területeket, amelyeken minél hamarabb tennünk kell valamit. Az siker első jelei már mutatkozni látszanak, letéren is Fontos, hogy a kis és középvállalkozások számára minél hozzáférhetőbbé tegyük ezeket a forrásokat, hiszen megvannak ezek a pénzek, megvan ennek a helye, a működő tőke terén, hogyha javul a helyzet, akkor remélhetőleg több kedvezményezethez több pénz juthat majd el a jövő év során, ezért az Európai Beruházási Bankkal és a munkacsoporttal megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a nemzeti, az országos, a görög bankok finanszírozására garanciát vállaljon az állam annak érdekében, hogy ezek a pénzek felszabaduljanak. Az is roppant fontos, hogy az autópálya koncesziók az autópálya építési programok álljanak le. Project list, which was identified by the Commissioner Hahn Enrico. Hahn biztos úrral is felvettük a kapcsolatot, és keményen dolgozunk azon, hogy olyan projekteket találjunk, amelyek valóban különbséget hozhatnak, javulást hozhatnak, több mint 181 projektet azonosítottunk első körben, Görögországgal egyeztetünk annak érdekében, hogy ezen projektek végrehajtása beindul, ellenőrzés is folyjon, optimisták vagyunk, talán két-három projekttel kapcsolatban vannak még kérdőjelek, a többi esetében azonban a közeljövőben már várjuk az első eredményeket, kézzelfogható eredményeket. Ennyi tehát a végrehajtásról. Volt egy kérdés a jelenlegi helyzettel kapcsolatban is. Fontos azt látni és érteni, hogy a strukturális alapok, a kohéziós politika eszközei az egyetlenek, amelyeket Görögországban most használnak, használhatnak arra, hogy a újra növekedési pályára álljon a görög válság, hiszen a válságból való kilábalás egyik legfontosabb eszköze lehet ez. Ezt szolgálja a munkacsoport is, és úgy érezzük, hogy a Görögországról foglalkozó munkacsoport valóban sokat tehet ez ügyben. Hárman kértek még szót, mondja az elnök, Jorgos Stavrakakis elsőként. Also to thank uh, you, Mr. Horst Reichenbach and your group for the Köszönöm én is Reichenbach úrnak, hogy uh, eljött, és különösen hálásak vagyunk azért, hogy próbál segíteni a bajba jutott Görögországon uh, számos ágazatban, például szakmai, technikai jellegű segítség nyújtással. Most már viszonylag hosszú ideje dolgozik Görögországban, azt hiszem, hogy jól érti, látja, hogy milyen kór támadta meg a görög gazdaságot, és reméljük, hogy eh, most, hogy a kór ismét felállították, a diagnózis megvan, így megtalálják az ellenszert is. Köszönjük, Péter Simon, a következő. Reichenbach úr, köszönöm előadását egy részére utalnék a mandátumának kérdésemben. A strukturális reformok feltételei a gazdasági tevékenységnek, a strukturális reformok feltételei a szabályszerű állam működésének, előfeltétele ez annak, hogy az egész működjön. A munkacsoport ehelyütt mint ahogyan ön most, de a legutolsó látogatás alkalmával is elmondta, számos intézkedést foganatosított, ezeket végrehajtja a tagállami szinten felül. Egy kérdést tettem fel már a múltkor is. Mi meggyőződésem az, hogy a strukturális reformok egy országban, a közigazgatási reformok egy országban sohasem működhetnek egy felülről lefelé mutató megközelítéssel amíg fent a világ rendben van, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az alsó szinteken is működnek a dolgok, hogy a helyszínen működnek a dolgok a helyi önkormányzatoknál, és a többi. Akár önkormányzatoknál, városoknál, regionális önkormányzatoknál. Milyen kötelezettségvállalása van a munkacsoportnak, azaz milyen lehetőségeket lát a munkacsoport a felülről lefelé mutató megközelítés mellett egy alulról felfelé mutató megközelítés alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak az alsó szinten elhelyezkedő és a középszinten elhelyezkedő hatóságok számára is, hogy megteremtsék az alapját annak, hogy amiről fent határozatot haznak, az az alsó szinteken valóban végrehajtásra is kerül. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony. Reichenbach úr, elismerem azt a tényt, hogy ön bárki másnál jobban érti, hogy mi okozza a görög eh, problémákat. Vannak, akik hisznek a politikai büntetésben, a szigorban. Ön azonban háromszor is elmondta, hogy a görögök már nem bírnak el több terhet. Szeretném tudni, hogy ezen véleménye hogyan nyilvánul meg a javasolt megoldásokban. A Görögországgal foglalkozó munkacsoport jelentésében hivatkozást találhatunk a nagy beruházásokra, amely például az autópálya koncesziók, autópálya építés programjára, kétség sem férhet hozzá, hogy a pénzek felhasználásának az arányát kívánják javítani. Több tízezer munkahelyről beszélt. Ezzel kapcsolatban azonban eh, van néhány kérdés. Milyen irányt kell, hogy vegyen a fejlődés? Görögország csak nagy, óriás beruházásokat fog végrehajtani, itt és ott, ez valóban javítja a görög gazdaság versenyképességét, egy újabb autópálya. Illetve az ilyen óriás beruházásokat miért támogatják annyira ilyen válságos időkben, amikor egyre kevesebb ember használja az autóját, nem csak a benzinárak, hanem az autópályadíjak is az egekbe szöktek egyre kevesebb ember autózik, önök pedig egyre több autópályát építenek. Érthetetlen. A trojka a vasutak kétharmadát megszüntetné. Ez az uniós finanszírozási szabályokat teljesen semmibe veszik, hiszen ezek egy részét uniós forrásokból építették, most pedig be akarják zárni őket. Érthetetlen politika ez. A vasút környezetbarátabb, felhasználó, utasbarátabb és a 21. század közlekedési eszköze. Hogyan látják, mi lesz Görögország számára a kohéziós politika 2013 utáni években, időszakban? Egyedik kérdésem pedig a helyi és regionális önkormányzatokkal kapcsolatos. Hát a Kalikratis reforma kapcsolatban itt mondhatok, hogy ez igen pozitív. Hogyan tudjuk az önkormányzatokat, regionális önkormányzatokat eh, megerősíteni, főként a helyi regionális fejlesztés beindításában szánunk nekik fontos szerepet. Hogyan tudjuk ezt a kohéziós politika végrehajtásával összekapcsolni? Ne csak óriás beruházások legyenek, hanem kisebb léptékű helyi regionális projekteken keresztül. Utolsó kérdésem, hogyan eh, tudja megmagyarázni az ön és Huchten úr munkájában vagy hatáskörében, feladatában a különbség. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Megpróbálom még egyszer kifejteni a kockázat megosztó eszköz jelentőségét. Mint említettem, jelen pillanatban a bankok nincsenek olyan helyzetben, hogy további kockázatot legyenek hajlandóak felvállalni, nincs is meg a likviditásuk arra, hogy segítsenek a konkrét projektek végrehajtásában. Különösen igaz ez az infrastruktúra fejlesztések területén, és ez jelentős szűk keresztmetszetet jelent, hiszen hosszú távú finanszírozásra van szükség az infrastruktúrális projektek számára, és hosszú távú finanszírozási források nélkül lehetetlen infrastruktúra fejlesztési projekteket végrehajtani. Alapvetően tehát a kockázatmegosztó eszköz alap elképzelése az, hogy megadja a lehetőséget a banki ágazatnak és az EIB-nek arra, hogy támogassa az infrastruktúrafejlesztési projektek végrehajtását, annak érdekében, hogy olyan projektek jöjjenek létre, illetve hogy vagy elkezdjenek, vagy pedig lezárjanak folyamatban lévő projekteket. Ezzel szerettem volna válaszolni arra a kérdésre, hogy ezek a nagy autópálya koncesziók, amelyek esetében valóban visszaestek a forgalmi előrejelzések a válság miatt, tehát hogy ezek miért jelentősek. Nem az a kérdés, hogy el kell -e indítani ezeket a projekteket, a nagy kérdés az, hogy be akarjuk-e fejezni ezeket, mivel már élő szerződések vannak él, érvényben a koncesszió tulajdonosokkal, kivitelező cégekkel, ezek német, francia spanyol vállalatok, és ezeknek óriási követeléseik lesznek a görög állammal szemben, hogyha a projekteket nem tudják végrehajtani. A kiindulóási alap tehát az, hogy megtehetnénk, hogy nem visszük ezeket végig, és valami másra felhasználjuk a pénzt, hanem abból kell kiindulni, hogy nagyon magasak lesznek a követelések, hogyha nem tudjuk végleg lezárni ezeket a projekteket. Egy ilyen döntési helyzetben különösen, mivel jelentős Görögország jövőjével kapcsolatosan a szimbolikus értékük, nagyon fontos tehát, hogy lezáruljanak ezek a projektek és a kockázat megosztási eszköz nagyon fontos rész, nagyon fontos darabja ennek a puzzle-nek. Azt nem tudjuk, hogy elégséges-e ez az eszköz, hiszen más munkafolyamatokat is végre kell majd hajtani ebben az összefüggésben. Dann auch zwei äh, Fragen zu. Volt még itt két kérdés. Annak szükségességet illetően, hogy nem csupán reformokat kell ösztönöznünk, a központi szinten, hanem regionális és önkormányzati szinten is meg kell tennünk ezt. Ez talán nem feltétlenül az első prioritásunk volt. A közigazgatási reform ezen szempontját illetően nem volt annyira világos képünk és világos ajánlásunk, mint a központi szintet illetően az OECD részéről egy olyan jelentésben, amelyet egyesek önök közül bizonyosan ismernek. Ennek ellenére ez egy olyan téma, amely nagyon fontos, és amelyel foglalkozunk a belügyminiszterrel együtt, aki ezért felelős. Ö, ott van az a miniszter, aki ő az a miniszter, aki az administratív reform központi szintjéért felelős, és azonosítottuk a helyi és regionális önkormányzatok kapacitásait, illetve ezeket oly módon kívánjuk erősíteni, hogy a projekteket ezeken a szinteken is végre lehessen hajtani. Más fontos kérdések, amiket ön felvetett, mint például a hulladékgazdálkodás, úgy szintén javítandók ezáltal. Örömmel mondom el, hogy a, ezt a szerepet, illetve ezt a különleges irányultságot Németország átvette, szerepet vállalt ebben a kérdésben, és ígéretet tett arra, hogy a görög hatóságokkal együtt, valamint a belügyminisztériummal és a helyi és regionális önkormányzatokkal együttesen egy cselekvési tervet fog jól kidolgozni, amely aztán a német hatóságok vezetése alatt lesz majd megvalósítható. Ez legalábbis egy munka megközelítés ezen kérdést illetően. I'm not really able to, to uh, describe very clearly what uh, the, the role of Mr. Fuchtel uh, is. Fuchtel úr munkájáról, feladatáról ha, nem tisztem beszélni, de egy közgyűlésben egyfajta konkrét szerepet ellát, hogy ezen túl pontosan mi is az ő dolga, ezt talán kérdezzék meg tőle. A vasúttakkal, vasúta kapcsolatban kollégám, aki a az aténi, a munkacsoport aténi vezetője tud majd bővebben nyilatkozni önöknek. Azt hiszem, hogy ő sokkal jobban tud majd erről beszélni, úgyhogy ezért én ettől eltekintenék. A kohéziós politika jövőjével kapcsolatban Hát igen, nem győzöm eléggé hangsúlyozni ennek a kérdésnek a fontosságát, különös tekintettel arra, hogy a regionális politikáért felelős főigazgatóság és az illetékes szervek komoly előkészítő munkát kell, hogy végezzenek. rendelkezésre álló eszközöket kell egyelőre jobban alkalmazni. Görögországban nincs ilyen jó ötletekből. Sok javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatunk a jelenlegi helyzeten. nekünk az a dolgunk, hogy ez, ezeket a gondolatokat gyakorlatba átültessük, és a reálgazdaság növekedésére konvertáljuk. Köszönöm. Director Poppins, and then Madame. Thank you. Uh... Köszönöm, elnök asszony. A régió központ szembeállítással kapcsolatban. Nos, hogyha a végrehajtást megnézzük Görögországban, akkor láthatjuk öt nemzeti, országos és öt regionális programot futatunk párhuzamosan, tehát a programok felét regionális szinten adjuk végre. Hán biztos úr a régió képviselővel is találkozott Görögországban. A regionális programok esetében is mindig van egy technical assistance, az egy szakmai segítségnyújtás, segítségnyújtási komponens, ami segíti ezek helyi végrehajtását. Természetesen napi kapcsolatban vagyunk velük, és segítjük őket a programok végrehajtásban, hiszen közös célunk az, hogy az igényekhez igazítsuk ezeket a programokat. <clears throat> Ha a nagy óriás projekteket megnézzük, hiszen nyilván a 181 említett projekt többsége nem ilyen nagy központi vagy óriás projekt, de ilyenek is vannak ezek az infrastruktúrás beruházások, amelyek transeurópai közlekedési hálózatokhoz kapcsolódó beruházások. És ráadásul ezek a projektek olyan összekapcsoló projektek, amelyek a korábban már eszközött beruházásokat tesz, érte, korábbi beruházások ezekkel nyerik el igazán értelmüket. Hogyha ezeket nem fejeznénk be, akkor az óriási hátrányos következményekkel járna Görögország számára. Tehát még egyszer mondom, a regionális szervekkel is szorosan együttműködünk, nem csak a központtal, nem csak az országos szinttel. Uh, on the train. Igen, a vasutakkal kapcsolatban volt egy kérdés. Uh, egy észak-déli uh, személy és teher szállítás egyaránt alkalmas vasút uh, vonalépítés felújításról van szó. A, a határtól um, Athénon Szalonikin keresztül. Az Európai Beruházási Bank, az görög kormány, a régiók és eh, mi is részt veszünk annak értékelésében, hogy a, a különböző eh, komponensek mennyire éleszkednek, mennyire végrehajthatóak. A meglévő programozási időszakban vizsgáljuk, hogy mennyire végrehajthatóak ezek a projektek, mennyire tudjuk majd őket reálisan befejezni, de ezek részét képezik az említett 181 projektnek. Egyébként optimális esetben bízunk benne, hogy ezek megvalósíthatóak. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt. Sok még a tennivaló. A kérdés nekünk, a mi részünkről az kérdés, amit Kozosztáca is feltett, mi miben tudunk segíteni, mi mit tehetünk. Azt hiszem a kollégák nevében is mondhatom, hogy Görögországnak is fel kell készülni a jövőre. Önök sem ülhetnek ölbetett kézzel, akár csak mi sem. Ezen projekteket a jövőben is folytatni kell, tehát nem állhatunk le ugyanilyen lendülettel, csak előre tovább. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, és köszönöm, hogy megosztották velünk véleményünket. Ezzel az ülést lezárom. Februárban találkozunk legközelebb, bár nem is emlékszem, hogy mikor de talán nem is olyan fontos. Viszont látásra köszönjük, hogy itt voltak, és köszönöm a tolmácsok munkáját.